Kedves kollégák, elkezdenénk a koordinátorok ülésén a, azokról a döntésekről szeretnék szólni, amelyek a koordinátorok ülésén születtek meg. Először is elfogadtuk a napirendet, a koordinátorok egy fekete listáról vettek tudomást. Ha nincs észrevétel öt napon belül, akkor az elnök Kalasz biztosnak ír majd egy levelet megfelelő módon. A folyadékok és gélekkel kapcsolatosan a komitológiai eljárásról is szó volt. A Kalasz biztos úr Október 29-én egy előadást tartott számunkra a földi kiszolgálással kapcsolatosan az a döntés született, hogy az elnök módosítókat nyújt be a bizottság nevében, és több politikai frakció is benyújt majd módosítókat a jelentéstevő kinevezésével kapcsolatosan a tanácsi döntés értelmében a nemzetközi szállítási témát illetően Tikau asszonyt felkértük, hogy vegye be a jelentésébe a tahográffal kapcsolatos tényezőket, a véleménytervezetekkel kapcsolatosan a legtöbb véleménnyel kapcsolatosan a koordinátorok nem hoztak döntést. A GNSS témában Ukrajnával kapcsolatosan lesz egy közlemény, aztán az egységes piac kettővel kapcsolatosan a tanács rendelete e, a különböző anyagok regisztrálásával is foglalkozott, az 1978-as irányelv módosítása is szóba került. Itt egy vélemény tervezet születik majd, és a GUE részéről nevezte ki jelentéstevőket a, az adózással kapcsolatosan, a légi közlekedés, buszok, vasúti témában az Európai Unió kifejtette a véleményét, és az ENSZ gazdasági bizottságával kapcsolatosan is elmondta az álláspontját. Lesz egy jelentése a bizottságnak az Európai Vasúti Szervezet és az ITF közötti kapcsolattal foglalkozó jelentésről december 3-án az ittre is foglalkozik egy jelentésben majd a témával. Az intelligens városokkal kapcsolatosan nem volt semmiféle döntés. Az kohéziós alap éves jelentésével kapcsolatosan szintén nem. Az európai politikai jogalkotás és kezdeményezésekkel kapcsolatosan, de Nellis urat, koordinátort kérték fel, hogy egy saját kezdeményezésű jelentést dolgozzon ki a tengerészeti politikával kapcsolatosan. a, egy jelentés születik Horvátország felkészülésével kapcsolatosan is, a csatlakozásra. A következő téma volt a komitológia. Tudomásul vették a koordinátorok a jegyzőkönyvet, 25-26. jegyzőkönyvet a klímaváltozással kapcsolatos témában közös bizottsági ülés lesz az Envivel, az IMCO jelentéssel kapcsolatosan egy level tevezetet fogadtak el, amelyet az elnök kíván elküldeni a bizottságnak a franciaországi vasúti adózással kapcsolatosan Kalasz biztostól pontosításokat, információkat kér az elnök. Aztán a podgyász témában szintén az elnök kér majd információkat. Van egy javaslat, amelyet elhalasztottunk. A 2006-os 126-os irányelv módosításával kapcsolatosan, aztán a ciprusi elnökség foglalkozott a tahográf kérdéssel. Ahogy mondtam már, Tikau asszony kapta meg ezt a feladatot. Fel fogjuk kérni a bizottságot, hogy egy meghallgatást szervezem meg. Az új évben Riké úr foglalkozik egy olyan döntéssel, amelyel kapcsolatosan a jogi szolgálat véleményét kérjük ki az AFKO bizottsággal együtt. Nem tudom, hogy vannak-e kérdések, hogyha nincsenek, akkor elfogadottnak tekintem. Mindezt köszönöm szépen következő téma a napirenden eszmecsere a TNT koordinátorokkal. Elkezdtük már tegnap ezt a munkát. Most itt van velünk Balázs úr, Brinkhorst úr, Cox úr, Szekki úr és Szavári úr is. Balázs úrral fogjuk kezdeni körülbelül 10 percet kap mindenki. Lehet, hogy ez rövid, de tegnap azt láttuk, hogy több a kérdés, éppen ezért kérem, hogy az előadók ragaszkodjanak a 10 perchez, és majd a képviselők, a tagok fognak kérdezni. Őni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! A 17-es prioritást élvező projektről kell jelentést tennem. Ez egy nyugat-keleti vasúti tengely, nevezetesen Párizs és Pozsony között, de München, Stuttgart, Strasbourg és más fontos városokon áthaladna ez a vasútvonal. nagyon jelentős volt az előre menettel ebben a dossziéban. Én már az kezdetektől követem ezt a dossziét, amikor kiválasztottuk a különböző prioritást évező projekteket. Azt jelenthetem ma, hogy 43 százaléka már működik ennek a az egész vonalnak. November 23-án néhány nappal ezelőtt részt vettem Ausztriában a Pölten Bécs szakasz megnyitásán. Ez egy csodálatos szakasz, két nagy ö, alagúttal és ez hozzájárul a már meglévő, már működő szakaszokhoz. Az Európai Bizottság részéről több mint 680 millió eurót fektettek ebbe a vonalba, 600 millió a TNT költségvetésből, és a többi pedig a rekoverációs alapból. Nagyon fontos szerepet játszik tehát ez a szakasz. Az egyik fő célkitűzésünk mindig is az intermodalitás volt. Tehát ez azt jelenti, hogy fontos repülőtereket és vízi vonalakat találunk ezen útvonal mellett. A Párizs, Charles repülőtérnek már van egy kapcsolata, aztán a Bécsi repülőtér szintén kapcsolódni fog a vasúthoz, és jó megoldásokat keresünk Stuttgart és München városaiban is. Természetesen a helyi önkormányzatokat bátorítjuk, hogy találják meg a megfelelő megoldásokat, és mindig 50%-os finanszírozási hozzájárulást nyújtunk ezekhez a munkálatokhoz. Alá kell húznom azt is, hogy Franciaország nagy erőfeszítéseket tett, csak úgy, mint Ausztria. Ez a két ország nagyon konszisztens módon fejlesztették ki ezeket a vonalakat és a kapcsolatokat a szomszédaikkal, Németországgal kapcsolatosan volt néhány probléma, aztán ö, ö, Szlovákia ö, megfontolások alá vett bizonyos dolgokat. A problémákról már részletesen beszéltünk. Az én jelentésemben megtalálják azokat a tevékenységeket, amelyek a múlt év közepétől indultak. Az előző jelentésemben, tudják, én mindig elolvasom az előző jelentésemet, amikor idejövök az önök szakbizottságába, tehát az elkövetkezendő időszakra már az előző jelentésemben rámutattam olyan bizonyos perspektívákra, amelyek most már meg is valósultak. Stuttgartban volt ugye egy népszavazás 2011 novemberében volt ez a népszavazás, és 21 projektet követhetünk Stuttgarttal kapcsolatosan, amelyek már elindultak, elkezdődtek. Nagyon fontos az Stuttgart-Ulm szakasz, ez a legdrágább és a legbonyolultabb szakasz, ami a munkálatok lezárásának dátumát illeti, 2020-at jelöltünk meg, és ezek a munkálatok már most is folynak. Az the opening of the a München-Hausburg vonal kapcsolatosan már a múlt év decemberében lezártunk bizonyos munkálatokat, aztán az új TGV, Frank, a Frankfurt-Marszei TGV vonal is már működik. Én már utaztam is a, a TGV-n, leteszteltük ezt a vonatot. Végül pedig a Bécsi vasútállomás össze lesz kapcsolva közvetlenül a repülőtérrel, és Bécsben az új vasútállomás is már elkezdték építeni áprilisban ebben az évben. A szankpölten Bécsi szakasz tehát már a munkálatok folyamatban vannak. A legutóbbi látogatásom óta Pozsonyban megváltoztatták azt a elgondolást, hogy a Dunalat lesz egy alagút, ez tehát most nem fog megvalósulni, és a Bécsi repülőtér is megállapodás kötött, egy baráti megállapodást, Ausztriával, Szlovákiával és Magyarországgal. Ezt a bizottság is támogatja, ami a jövőt illeti. Úgy gondolom, hogy ez a TNT megközelítés a lehető legjobb, amelyet elképzelhetünk a versenyképesség szempontjából is, az intermodalitás is fontos, és más tengelyekkel is össze tudjuk kapcsolni ezeket a vonalakat. Fontos együttműködni a szomszédainkkal, az határokon átnyúló szakaszokra vonatkozólag, és fontos persze a több éves pénzügyi keret lehetőségeit is figyelembe venni. A bizottság kezdeményezéseket indított ezen a területen is. A Connecting Europe Facility program keretén belül lesznek bizonyos módosítások, amelyeket a bizottság javasolt, és amit most itt önöknek elmondtam, ezzel kapcsolatosan, ez kapcsolódik az új Strasbourg-Duna folyosóhoz egészen le a szulinai szakaszig, tehát Stuttgart München először, és Frankfurt Nürnberg Regensburg szakasz. Tehát ezekhez a programokhoz kapcsolódik az én projektem. A 17-es prioritást élvező program érinti a mm, Strasbourg Metz Párizs vonalat is, valamint a Metz Strasbourg folyosót. Strasbourgban az Európai Parlament központjáig szinte multimodális szakaszokat tudunk biztosítani. Ezek nagyon jó modellek, amelyek jól működnek. Már a múlt évben be tudtuk mutatni egy workshop keretén belül, hogy hogyan lehet a lehető legjobban összekapcsolni a légi és a vasúti forgalmat. Ennyit akartam elmondani, elnök úr. Köszönöm szépen, Balázs úr. Grosz. Mr. Kramer, Mrs. Wills, Mrs. Lichtenberger, and Miss Meissner. Okay, I'll put your seat in there. I'll start with uh, Matthew. Uh, two minutes, Matthew, please. Yeah, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni Balázs Péternek ezt a beszámolót. Ez egy igen érdekes szakasz, amelyért ön felel koordinátorként. Három kérés, kérdésem van. Mint nem német is hallottunk már egy-két dolgot a Stuttgart 21-es projektről. Kíváncsi volnék, hogy ön nekünk milyen tanácsot adna a tekintetben, hogy hogyan lehetne a jövőben az ilyen eseteket elkerülni, hiszen ez nem csak időt, hanem sok pénzt is, pénzbe is kerül, hogyha ezek a projektek kisiklanak. Második kérdésem. Ez a szakasz sok országunk keresztül vezet, és ahonnan tudja, egy új pénzügyi instrumentummal foglalkozunk a parlamentben, ahol a tanácstól nagyon függünk, hiszen a parlament meg a bizottság messze menőkig egységes arról, hogy a projekt jó, de a tagállamokat is meg kell győznünk. Ez a projekt, amely nagyon fontos tagállamokon megy keresztül, nem volna ez ön szerint egy jó érv, amellett, hogy a finanszírozási eszközről való vitában a közösségi érv mellett nem hozhatnánk ezt fel. Végezetül a projekt kötvényekről beszélünk, új finanszírozási eszközökről. Elegendőek ezek, vagy pedig más megoldásokra is gondol annak érdekében, hogy az ilyesfajta projekteket pénzügyileg is stabilan és fenntarthatóan lehessen végrehajtani. Köszönöm szépen. Örtük úr, két percben. Köszönöm szépen Balázs úr az előadását. Tavaly is nagyon nagy benyomást gyakorolt rám, ahogy elmondta a változásokat, a fejlődést, ről beszélt. Tanácsát kérem, Balázs úr, hiszen az új transzeurópai hálózatok kérdése szerepel a napi renden. 30 prioritási projekt van, három kivétellel, ezeket csatornákba, koridorokba integráltuk. És most arra kell figyelni, hogy az idáigi rendszert hozzá tudjunk igazítani ehhez az új koridoros rendszerhez, mit tanácsolna, hogyan járjunk el hiszen ön az egyes tagállamokkal is szerzett már tapasztalatokat, tehát kíváncsi volnék, hogy hogyan látja ön ezt mit tanácsolna nekünk, hiszen a többi intézménnyel való tárgyalás során az ön tanácsait is figyelembe vehetjük. Köszönöm szépen. Köszönöm Eisner asszony két percben. Köszönöm szépen. Két kérdésem van. Szlovákiáról azt mondta, under reconsideration. Mit jelent ez, hogy jön a megoldás, vagy bizonytalan? Ez nagyon fontos egy projektnél hiszen a tenti iránymutatásoknál, például a CEF-nél azon gondolkoztunk, hogy hogyan lehet megkerülni ezt, hogy olyan építkezésekkel bajlódjunk, amelyeket soha nem lehet befejezni. Vagy az építkezés nem is konkrét építkezés, hanem olyan akadályokba ütközünk Aztán az MFF-ről és a CEF-ről is beszélt, és tudjuk, hogy minden tagállam csökkenteni akarja a Connecting Europe eszközt vagy facilitást, Rén biztos a pilot projektekkel be akarja bizonyítani, hogy lehet takarékoskodni. Kérdezem tehát, hogy például Németország vagy Ausztria esetében, illetve a nyomvonal vezetése során nehézségek merülhetnek-e fel, ha nincs elég pénz? Köszönöm. Köszönöm, Krámer úr, két percben. Köszönöm szépen én is ezt az előadást. Stuttgart ügyében még nincs döntés. Azaz, hogy mindenről megvan a döntés, de a pénz, a finanszírozásról nincsen döntés. Például a tűzvédelmi szabályokat még nem, megoldásokat nem oldottak meg. De az új területet a Weiblinger új szakasz kiépítik, és tudjuk ugyanakkor, hogy az utasok 70%-a Stuttgartban ki és beszáll, és csak 30%-a utazik tovább Ulmba. Tehát voltak éppen ez a szakad csak a teherforgalom számára fontos, ennek ellenére 3 milliárd euróért építik ki, de ez ugyanolyan meredek, és ugyanúgy nem lehet árut finanszírozni, szállítani rajta. Kérdezem, hogy miért társfinanszírozott egy, az Európai Unió egy új szakaszt, amelyen ugyanúgy nem lehet majd árut szállítani. Az európai többletérték az volna, hogy árut is lehetne szállítani. Hogyan történhetett meg, hogy ezt finanszírozzák? Tájékoztatták-e önt, valamint az, az új szakasz TSI-ja megfelele az Európai Unió TSI-jának, tehát mi történt a bizottságban, nagyon szívesen meghallgatnám az erről adott válaszát. Köszönöm, Pelsz úr, Vilsz úr, asszony a Geislinger steigén lévő teherforgalom kérdését én magam is felvetettem voltam, mondjuk úgy a Geislingi kapaszkodó teherforgalmi problémáit, de van egy mégis kérdésem, még egy kérdésem. A Stuttgarti pályaudvaron való sín visszahelyezést EU tenti pénzekből fizetik? Ugye mindig azt mondták az beruházók, a tervezők, hogy a Stuttgardi alatti, föld alatti pályaudvarra nem fordítanak EU-s pénzeket, de ezek szerint mégis? Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen, mondja Lichtenberger asszony. Köszönöm a beszámolóját. A Bécs körüli építkezések elény, előnyöt én magam is mindig eh, érezhetem. Jobb a komfort, rövidebb a utazási idő, de sajnos a teherszállítás területén nem sikerült áttörést elérni, de anyway. Először a Franciaország és Németország közötti szakaszra kérdezek rá. Mindig újra hallok az interoperabilitási problémákról a személyforgalomban. Milyen információkkal rendelkezik erről másodszorban? Nagyon örülök annak, hogy azt a felvetésemet, hogy a Burghauseni vegyi, eh, vegyi üzemi háromszöget bevonják, de sajnos túl lassan ér, tennek, esznek, tennek ennek eleget, tesznek ennek eleget, Müldorf Burghausen felett tér le a vasútvonal, megakadályozva így, hogy a veszélyes vegyi anyagokat közúton szállítsák, de a németek túl lassan dolgoznak. Mit tud erről mondani? Aztán, ami pedig a Bratislava, Pozsonyi térséget illeti. Itt egy építési engedélyt utasított vissza az építési hatóság, és így a legrövidebb szakaszt nem lehetett kiépíteni. El tudja mondani, mi rejlik ennek a hátterében? Hiszen ez lett volna az olcsóbb és egyben a bölcsebb szakasz. repülőteret, nem a repülőtér elérhetősége a fő kérdés, hiszen ezt a két főpályaudvarról amúgy is elérhető a két repülőtér. Azt gondolnám, hogy ezt a pénzt bizony máshol jobban fel tudtuk volna használni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Balázs úr, parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen a kérdéseket. A Stuttgart 1 vagy a Stuttgart 21 projektből mit tanultunk mi mondjuk a bizottság részéről. Ez egy nagyon nagy politikai kérdés volt, egy helyi politikai kérdés volt, először Stuttgart városában, aztán pedig Baden-Württemberg tartományban, is végezetül ez kihatott az egész német politikára is. Talán számomra az lehet ennek a történek, történetnek a, a tanulsága, hogy a politikai támogatás nem örök érvényű. Eleinte ö, mindenki egyetértett a projekttel, senki nem ellenezte azt legalábbis. Jó, a zöldek. A zöldek Kramer úrral már 7 évvel ezelőtt is vitáztunk a Stuttgart 21-es projektről, de akkor azt mondtuk, hogy a döntést tartománynak és a városnak kell meghoznia. Várjuk meg, hogy hogyan döntenek, mi történik. A helyzet megváltozott. De regírunk, mit diesen langfristigen Projekten testen wir egész egyszerűen a lakosság hozzáállása is megváltozott a projekthez, és ezek a hosszú távú projektek érintik a önkormányzatot, a tartományi kormányokat és a nemzeti kormányokat. És a különböző országokban legalább öt közlekedési miniszterrel dolgoztam együtt, már pedig nem olyan hosszú ideje dolgozom, 2005 óta végzem ezt a munkát. Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy mindig igazodni kell a megváltozott helyzethez. Nos, ez a projekt időközben ráadásul még drágábbá vált. Hát ezt ismerjük ugye máshonnan általában a tervezési fázisban minden egyszerűnek tűnik, és aztán a megvalósítás fázisában kiderül, hogy több pénzre van szükség. De ez az költség növekedés egy bizonyos fájdalomhatárt, megváltozott a kormányoszetétel, és megerősödött az ellen, a projektet ellenzők szava. Tapasztalatom tanulság számomra tehát az, hogy a politikai támogatást meg kell őrizni. Foglalkozni kell vele, hogy a nagy projekteket támogassa a lakosság, és minden új kormányjal, akár évente is le kell ülni, beszélni, vissza kell térni ugyanazokra a kérdésekre. A magisztrále für Európa, vagy az európai magisztrális kiépítéséért eh, való mozgalom nagyon jól szolgálná ezt a többségkeresési célt. Ezek eh, rendezvények, vándorrendezvények, eh, kiállítások, ahol újton újra a lakossággal beszélni lehet, hogy meggyőzzük őket, szükség van az Európát keresztül vágó nyomvonalra. Nos, Többen kérdeztek az interoperabilitásra Franciaország és Németország között, és ezzel folytatom az előző felvetésemet. Én már többször utaztam TGV-vel Franciaországból Németországba, vagy pedig EC-vel, ez a német gyors vonat, Németországból Franciaországba. És úgy tűnik, hogy ezek, ez nagyon népszerűek ezek a vonatok. És igenis működnek. Vink kollégám beszámolhat az interoperabilitás technikai feltételeiről, de én kijelenthetem, hogy vannak jó példák arra, hogy a szomszéd országok hogyan járnak át a másik területére a saját ö, mozdonyaikkal, illetve hogyan egyeztetik a menetrendjeiket. Tehát, hogyha sok száz vonat megy ugyanazon a nyompáron, naponta, akkor nagyon fontos szerepet játszik a kölcsönös egyeztetés, annak érdekében is, hogy megfelelő ö, időszakokban közlekedjenek a nemzetközi vonatok. Németország déli területén van ez a bizonyos vegyipari háromszög. És persze a német vegyipar érdeke az, hogy exportálja a vegyipar termékét is. Ehhez sínre van szükség, ez a legjobb megoldás. Különösen az olyan áruk számára, mint amelyek a vegy, vegyszerek nehezebb, gyakran nem csomagolt, ömlesztett árut jó vasúton szállítani. Ugye a tonnánkénti értékes olyan magas, mint mondjuk egy más típusú árunak. Tehát minden amellett szól, hogy ezeket a hálózatokat tovább fejlesszük, hogy a pénzügyi keretek kielégítőek-e vagy sem. Nos, a bizottság eredeti javaslatát, az 50 milliárdos er- eurós javaslatot kielégítőnek tartanám. Persze a kohéziós alap pénzeszközeit is odaszámítva. Talán ebben rejelhet, hogy magyarul mondjuk, tehát rejlik talán a kohéziós politika új esélye, hiszen az egész projektet bárhol próbáljuk megkurtítani, az egész projekt kerül veszélybe. És még egy fontos szempontot ki kell emelnem. Meisner asszony kérdezett rá a Connecting Europe facilitásra, hogy milyen többlet érték rejlik ebben. A bizottságon belül én magam a kohéziós posztam, és ismerem valamennyire az alulról fölfele zajló mechanizmust. Amikor tehát a tagállamok és a tagállamokon belül a kisebb egységek, a régiók javaslatokat fogalmaznak meg, és egyre jobban kiterebélyesedik ez a kép, de mozaikszerű marad. Az egyes felvetések és tervek és javaslatok nagyon fontosak azok számára, akik a javaslatokat megtették. De minthogyha hiányozna ezekből az igazi európai többletérték. És ezt talán az a módszerrel lehet jobban érvényesíteni, amelyet a bizottság most a CEF-ben alkalmaz. Miben áll ez? Nos, abban, hogy először tervezünk, államhatárokat figyelmen kívül hagyva, hogy megnézzük, hogy a személy és áruforgalom merre áramlik, utána veszük figyelembe a határokat, aztán a határ átlépéssel együtt járó problémák, az intermodalitási problémákat Így lehet talán képíteni egy igazán működő hálózatot. Ugyanakkor a bizottság az egyes tagállamokkal is mélyrehatóan tárgyalásokat folytatott, hogy meggyőzze őket a projekt elő, előnyeiről. Mindenesetre a hálózatokat fölülről sokkal jobban, koherensebben lehet kiépíteni, mint eh, alulról, mozaikszerűen. Aztán az új koridorok eh, kire is eh, rákérdeztek, profi módon készítették ezt elő, ezt a javaslatot, és eh, nagyon modern módon értelmezi ez a javaslat az európai közlekedési hálózatot. Ez pedig hozzátartozik a versenyképességünk fenntartásához, hiszen ha az Európai Unión belül versenyképesek vagyunk, akkor az Európai Unió egészében versenyképes tud lenni, maradni a világban. Alapos tárgyalásokat folytattak, sok szakértőt vontak be, és az eredmény a Connective, Connecting Europe Facility. Aztán Szlovákia. Szlovákiában maga a szlovák kormány a Duna alatt átmenő alagúton erről álmodozott. Tájékoztattak bennünket, de ez egy nagyon drága projektnek tűnt, és utána több kormányváltás telt el, és végezetül a kormányváltások során jegelték, illetve módosították ezt az eredeti elképzelést. Szeptember elején jártam Pozsonyban, Bratislavában, Pressburgban, és az új közlekedési miniszterre Pocsatekkel beszéltem erről a tervről. Ő volt a korábbi pénzügyminiszter, tehát jól érti a pénzügyi oldalát egy ilyen projektnek, de új közlekedési, szakember, közlekedési szakemberként új. Nagyon nyitottnak mutatkozott, és a látogatásom után azt a jó hírt kaptuk Szlovákiából, hogy a kormány már feladta a régi koncepciót és újat dolgozott ki. Mi pedig bátorítottuk őket, hogy ez a jó irány. A pozsonyi repülőtér kicsi, a bécsi repülőtér nagy, nagyon közel vannak egymáshoz. Tehát ez egy fantasztikus komplementaritás lehetne a két repülőtér között mire van ehhez szükség? Egy gyors és jó kapcsolatra a két repülőtér között. Ezt igenis meg lehet építeni, meg lehet csinálni. Ezzel kapcsolatban mindig a k idők villamosa jut eszembe, ami Pozsony és Bécs között közlekedett. Hát ha akkor működhetett, akkor miért nem működhetne most is a gyorsvasút? Kramer úr szokás szerint kényes kérdéseket tett fel. Értem, hogy sietni kell. Kramer úr. Lejegyeztem ezt a kérdést. Nagyon fontosnak tartom. Utána nézek, és azt gondolom, hogy Stuttgart Ulm nélkül nem működik az egész vonal. és mind a személy, mind az áruforgalmat fel kell gyorsítani. Én többször utaztam ezen a szakaszon, ismerem jól a földrajzi viszonyokat, tehát mindenképpen visszatérek az ön kérdésére, hogyha az ön engedélyével. Épp úgy visszatérek majd arra a kérdésre is, amelyet a Stuttgarti sinek visszahelyezéséről tettek fel nekem. Tudomásom szerint Ezeket a munkálatokat mi, mármint az Európai Bizottság nem finanszírozzuk. Sineket fektetünk. Mindig azt hangsúlyozom, hogy arra van, azért van segítségre szükségünk, hogy új szakaszokat építsünk ki, új síneket festessünk le. A sín pályaudvarba való visszahelyezése megítélésem szerint, vagy a Deutsche Bahn AG vagy Stuttgart önkormányzatának a feladata, de erre is választ küldök önnek tisztelettel, hiszen nem utolsó sorban az időm is lejárt. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Mielőtt folytatjuk Winkhorst úrral, 14 diákot szeretnénk köszönteni, a tengerészeti tanulmányokat folytató diákokat, akik az adminisztrációban fognak majd tevékenykedni. Úgyhogy köszöntjük őket, ma itt lesznek délután a szakbizottságunk ülésén. Rinkorsz úr a következő, a hatos számú projekt, Leon, Leon Triest, Divacsa, Koper, Jubjana, Budapest és egészen az ukrán határ. Úgyhogy ha esetleg 10 percben beszámol erről a projektről. Elnök úr, köszönöm szépen. Mint mindig, mindig nagyszerű és jó alkalom, hogy visszatérhetek ide a szakbizottságba, és beszámolhatok az elmúlt év eseményeiről. Elküldtem önöknek az éves beszámolomat, úgyhogy én csak egy pár gyakorlati és talán politikai megjegyzésre korlátoznám a beszámolómat. A legfontosabb és első kérdés az az, hogy tacára a nehéz politikai eh, helyzetnek itt Európában mégis azért van előrelépés. Az egyik központi dél-európai eh, projektet illetően, a keleti-nyugati tengely kiépítését illetően. Ezzel kapcsolatban három dolgot mondanék. Az egyik, hogy a Franciaország és eh, Olaszország közötti, aztán az Olaszország és Szlovénia közötti határon átnyúló szakasz, és hát nyilván vannak Magyarországot érintő és Magyarország Szlovéniát érintő kérdések is, amelyek nagyon jól mutatják, hogy a politikai akarat az négy érintett országban azért megvan, dacára, ahogy mondtam, az ellenállásnak is. A legfontosabb előrelépés a Lyon Torino közötti szakaszt illeti, ahol a Franciaország és Olaszország közlekedési miniszterei aláírtak egy megállapodást. Monti úr az új, az új miniszter elnök Olaszországban úgy döntött, hogy folytatni fogják ezt a projektet, és ez a megállapodás, amely gyakorlatilag az alapját képzi a projekt előrehaladásában, ott tart, hogy most már nem csak tervezünk, hanem a végrehajtáshoz is eljutottunk. Nyilván a költségeket újra kellett osztani, ez egy nagyon fontos elem, és a végrehajtás két fázisban zajlik majd, de új irányítást is kapott az egész projekt, és hát bízunk abban a jövő héten Oland és Monti urak a csúcsot követően újraindul ez a projekt. Új erőt fog kapni. Egyébként is most egy új alapra helyeződött ez a projekt, és azt hiszem, hogy ez jó példát szolgáltat majd. A La Maddalena, La Maddalena alagút előkészületei már lezárultak, és aztán az elkövetkezendő időben, a feltárás követően az igazi munka is megkezdődik majd. Az év vége előtt, tehát itt a feltárás az megkezdődik. A bázis alagút munkálatait is itt tudom megemlíteni, mint az előrehaladás egyik fontos lépését, és bizonyára emlékeznek arra, hogy nem elégséges a, a régi utakon való szállítmányozása, nem szükségünk van újabb csapásirányokra is. Nagyon sok technikai és administratív oknál fogva ennek a projektnek az előrehaladása akadályba ütközött, azonban újra megnyílt a az alagút tulajdonképpen két irányban működik most már benne a közlekedés, és sok-sok előzményt követően nyáron újra megnyílt a történelmi jelentőségű alagút Franciaország és Olaszország között. Június óta ez a modernizált szakasz tulajdonképpen mindenféle konténert befogad, és azt gondolom, hogy ez is azt mutatja, hogy nem csak az innovációnak biztosítottunk itt szerepet, hanem valóban a, a fejlődés is megtörtént. Volt egy platform, két évvel ezelőtt hívtuk ezt életre, és ez nagy teret biztosított arra, hogy a nyitott kérdésekben megállapodhassunk. Olaszország és Szlovénia között, hogy tovább menjünk, nem mindig volt jó az együttműködés. Akik ott élnek, azok ismerik ennek a hátterét is. Fontos az, hogy egy európai gazdasági eh, intercsoportot hívtunk életre, és ennek köszönhetően Triestben fogunk legközelebb összeülni, ahol megtárgyaljuk a, az egyes feladatokat. Decemberben indul majd az építkezés, a Triest Divácsa korridor következő szakaszában és a megállapodott struktúrában fogunk előre haladni. Bízom abban, hogy ez azért majd a francia tapasztalatokra is támaszkodhat ez a projekt. Ha a Lyon-Torinói szakasz nem teljesül, akkor tulajdonképpen nem lesz sikeres a többi sem. De szerencsére Szlovénia és Magyarország között jó az együttműködés, a tapasztalatok azt mondhatják azonban, hogy ez a technikai együttműködés az egyes vasúti társaságok között nem elegendő, hogyha nincsen politikai támogatás az egész mögött. Úgyhogy az én célom az elmúlt évben az volt, hogy mindkét országot, tehát Magyarországot és Szlovéniát is támogassan abban, hogy a politikai szándékok azok meglegyenek. Jubjánában és Pesten is jártam, és az államtitkárakkal beszélve azt tapasztaltam, hogy nyitottak a kérdésre, és 2013. februárjában lesz egy következő találkozunk, amikor az együttműködést a két érintett országgal előmozdíthatjuk. Fontos, hogy meg legyen végre az összekötetés Jubjánál és Magyarország határa között, mert ez még nincs meg és hát bízunk abban, hogy ide el fogunk jutni. Van előrelépés két nagy projekttel, szinte már befejezésre került ez a két nagy projekt, a két nagy szakasz, és természetesen koordinátorként én még gyorsabb előrehaladást szeretnék. Ez sajnos most nincs, így erről nem tudok beszámolni, de mint ahogy mondtam, a negatív politikai légkör itt Európában nem éppen felgyorsítja az előrehaladást, hanem sokkal inkább lassítja azt. Itt az Európai Parlament és ismeri, hogy milyen nehézségek vannak. Én is érintve voltam abban, hogy hogy születik meg egy költségvetés, hogy úgy ismerem a magam tapasztalat alapján még 97-ből ezeket a kérdéseket. Várjuk azt, hogy december 3-án a francia és olasz szakaszra Monti úr és Oland úr aláírják a megállapodást, mert ez nagy előrépést jelentene és azt is ki kell emelnem, hogy az Európai Unió fontos szerepet és aktív szerepet kellene, hogy járjon, játszon akkor, amikor ezt az infrastruktúrát tovább szeretnénk fejleszteni. Nagyon fontos projektekről van szó, legyen itt szó a Lyon-Torinói szakaszról, vagy másokról, de hogyha gazdasági növekedést szeretne Európa elérni, jólétet és növekedést, akkor ezekre szükség van, úgyhogy én bízom abban, elnök úr, hogy jövő évben is hasonlóképpen tudunk beszámolni, azaz dacára minden negatív légkörnek azért van előrelépés. Köszönöm szépen! Brinkhorst úr, lesznek felszólalóink, úgyhogy aki kéri a szót, az most majd jelezze. Kancsán úr fog kezdeni, de szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy emeljék fel a kezüket, de tartsák be a felszólaló időt is. Káncsán úr kezd. Köszönöm szépen Brinkaszt úrnak az elvégzett munkájáért és az erőfeszítéseiért. De én megragadom az alkalmat, hogy a koordinátorok figyelmét felhívjam három pontra, Remélem, hogy elmondják a véleményüket ezekről a koordinátorok még mielőtt elfogadják a december közepén a CEF-fel kapcsolatos helyzetet. Azt hiszem, hogy tudomásul kellene venniük ezeket a kérdéseket. Tehát ma jelenleg a koordinátorok jóvá hagyták azt a koordinációs munkát, amelyek a modálisból az intermodális kialakított folyamatokat támogatják. Ugye, tehát itt az intermodalitásról beszéltünk sokat, és arról, hogy a az áruszállítással is foglalkozzunk mellesleg, ezt már a múlt évben el is fogadtuk. Tehát koordinálni kell a modálisból az intermodálissá váló helyzetet. Az önök szerint miért nem lehet felgyorsítani ezt a munkát? Miért ilyen lassú ez a folyamat? önök nem tudnak megfelelő hatással lenni a különböző térségekre, tehát miért ennyire lassú ez a helyzet? Aztán vannak olyan koridorok, olyan folyosók, amelyekről döntünk, aztán leblokkoljuk az egész döntést, és nem kerülnek ki alakításra ezek a folyosók. Továbbá a project bondok, a saját erőforrások szükségesek lennének a felgyorsítás érdekében. Mondjanak valamit ezekkel kapcsolatosan, mert el kell majd ugye a szefet fogadni, és a pénzügyi vonatkozásokat, megfontolásokat is figyelembe kell venni. Köszönöm, elnök úr. Következő felszólaló két percben. Köszönöm szépen Brinkhorst úr a beszámolóját. A kérdésem a tapasztalataira vonatkozik, különös tekintettel a Lyon-Torinoi platformra tekintettel. Bizonyára tudja, hogy a transeurópai jogalkotásban megvan a koridor platformok intézménye. És hát nyilván fontos lenne, hogy javaslatokat terjesszünk elő arra vonatkozóan, hogy ezek a folyosó platformok hogyan is működjenek élőkön a koordinátorokkal. Na most az ön személyével nagyon sok szakértelmet kaptunk, és a lyon Torinoi platformmal kapcsolatban pozitív tapasztalatokról számolhatott be, pozitív eredményekről. Úgyhogy azt kérném, hogy mondja el, milyen tapasztalatokat tett szert, amelyek ö, nekünk a jogalkotás során hasznunkra válhatnak. Köszönjük szépen. Mielőtt Meissner asszony szót kap, hogy köszöntsem itt a szakbizottságokban Ricardo urat, akit sok szeretettel köszöntünk, ő is a közlekedési szakterületen dolgozik a hazájában. Meissner asszony, nekem nem is kell két perc, nagyon röviden fogok szólni. Én is köszönöm Rinkholz úrnak azt a sok mindent, amiről beszámolt. Káncsi János ehhez, ehhez csatlakozott. A kopjai bekötés mennyibe kerülne? hiszen ez is egy határon átnyúló projekt. És beszélt ön arról, hogy kicsit nehezen működtek a szlovén-olasz kapcsolatok. Hát nem tudom, hogy akkor a CEF-ből származó pénz elég lesz-e, mert az is lehet, hogy itt aztán lesz egyfajta légüres tér, és akkor csak úgy eltékozoltuk ezt a pénzt. Bocsánat, mint hogyha csörögne a telefon is itt a fülemben, de Lichtenberger asszonynak adok szót. Köszönöm a beszámolót, itt az egész szakaszra vonatkozóan, de én kezdeném kelet felől. Ha jól tudom, Budapesten szinte egyáltalán nincsen hajlandóság, vagy sokkal inkább pénz, hogy eljussunk majd a határig. Ez volt az első kérdésem. Ami pedig Szlovénia és Olaszországot illeti, illetve azt a határrégiót, hát ahogyan a kollégák is elmondták, a szlovák-osztrák határ határt illetően. ezek történelmi hagyatékok, nehézségek, ezeket nehéz feldolgozni. Az észak-olasz kikötővárosoknak is van egy platformja, amely platform teljesen mást tűzött ki célul, mint ami az önök célkitűzéseit illeti. Úgyhogy ezek most itt konkurálnak, vagy mi a helyzet itt? Ők a kopát ne, abszolút nem is akarják E, a kikötőt, Koper kikötőjét abszolút nem akarják bevonni. Úgyhogy ezen a szakaszon, egészen Vicenzáig, ezt jól is ismerem, én úgy látom, hogy késés lesz. Miközben itt egy olyan szakaszról van, ahol nagyon nagy a erőteljes a közlekedés is. Hát tudjuk, hogy Oroszországban kevés pénzeszköz áll rendelkezésre, mégis úgy gondolja, hogy inkább ebbe investál, nem pedig a Lyon Torinoi projektbe, ahol az én meglátásom szerint át kellene értékelni, hogy ezen a szakaszon, tehát Torinótól nyugatra, megéri-e egyáltalán ez a nagy beruházás. Azaz, hogy nem lenne hasznosabb ezeknek a kisebb szakaszoknak, ahol tényleg a közlekedés zöme zajlik, jobban megérdemelni. Viránó urat emlegeti sokszor, de hát Viránó úr csak a barátaival tárgyal, soha nem azokkal, akikkel konszenzusra kéne jutni, úgyhogy azért ezt rögzítsük már. És régen nem értenek vele egyet az emberek, a polgárok, úgyhogy én azt gondolom, hogy egyszerűen más lapra tartozik ez az egész kérdés. Ő, ő próbálja itt a katalizátor szerepét játszani, erről van szó pusztán. Részasszony, két perc. Hát én Hamburgból jövök, úgyhogy elég nagy tapasztalatom van az északról délre és visszafelé haladó forgalommal kapcsolatban, és ez a fő tengely a teherszállítmányozásban. Azt hallottam most, hogy ezen a szakaszon Lyon-Torino vonalában, tehát keletről nyugatra a teherszállítmányozás gyakorlatilag már most sem olyan nagy volumenű, és ezeknek a szakaszoknak a kihasználtsága gyakorlatilag még nem biztosított. Mindezen háttér előtt egy ekkora beruházásba belekezdeni, ez nem éri meg. Az, hogy a közpénzeket Olaszországban nem akarják elhedálni, mert nincs belőlük elég, ez nem is kérdés. De az, hogy egy olyan szakaszba ruházzanak be, ahol nem is számítanak nagyobb volumenű közlekedésre nyugat-kelet irányban, hát akkor ez azt veti fel, hogy máshová nem lenne hasznosabb eh, investálni ezt a pénzt. Úgy tűnik, hogy az ellenállás is elég nagy lenne, különösen ugye Louis, Lyon Torino vonatkozásában, majd pedig az olasz részről, az olasz oldalról. Ott is van számos ember, akinek a véleményére adnunk kellene. Krámer úr is két percre kap szót. Parancsoljon, Michael. Én is köszönöm a beszámolót. Azonban csodálkozom egy picit azon, hogy hogy lehet ilyen Olaszország. 80 éve volt szüksége Olaszországnak, hogy Bologna és Verona között a második pálya megépül. Most Pirá, Milánó, Vicenza, Velence, Bologna és még ezen kívül jó pár várost említettek, amit finanszírozni akarnak. A kérdésem az, hogy a régi és az új szakaszt miért nem vetették össze, tehát miért van szükség Lyon és Torino között új alagútra, nem is tudjuk, hogy mennyi lenne a költség, talán kevesebb lenne, de gyorsabban használ, hamarabb lehetne végezni, de ezt nem akarjuk támogatni, mert sokkal jobb ugye, hogyha hosszabb ideig tartó és drágább projekteket finanszírozunk. Mit tesznek, hogyha Olan és Monti úrak összeülnek december 3-án, és Olan úr azt mondja, hogy pff, nincs pénzünk. Monti pedig azt mondja, hát én bankár vagyok, ugye a bankok mindig profitálnak, úgyhogy érdekeltek a projektben ugyanúgy, mint az építésügyi szektor. Akkor mi fog történni? Pennyin úr is szót kap két percre. About... Köszönöm szépen, nem fogok olyan sokáig beszélni, de Olaszország és Szlovénia közötti szakaszra vonatkozóan kérdezném, hogy hogy ez nem csak teher, hanem személyszállításra is alkalmas lesz rá. Hiszen ugye ből indulóan új csatlakozási pontokat találni, ez nagyon nehéz. Úgyhogy Szlovénia, Észak-Olaszország és Horvátország vannak ebben a régióban. Ott van Verona, Triest, Velence, mind pontok, amelyeket el kéne ér, érni, és hogyha hogyha Szlovéniába akar menni az ember, akkor gyakorlatilag szinte csak Triesten keresztül juthat el. És az nyilván a személyszállításra is igaz. Tehát nyilván senki nem akar föl meg leszállni vonatokról, akár ha Milánóból megyünk. Úgyhogy itt a triesztieket illetően, a turistákat illetően ezek helyi, lokális szintű problémák is. Prinkoszt úrnak mondom én, aminek örülök, hogyha Kopa és mint kikötő benne van ebben a szakasz, ebben a projektben, akkor ez nagyszerű ebben a régióban. Úgyhogy én tudom ezt támogatni. Válaszolna akkor a kérdéseire a, felszó- a képviselőknek? Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogy már mondtam, mindig nagyon jó dolog válaszolni ennyi kérdésre, de jó, jó lenne azért korábban ismerni ezeket a kérdéseket. Na most Kramer úr kérdésével kezdeném. Úgy gondolom, hogy ugye nagyon régen politikus vagyok már, és nagyon megtanultam a hipotetikus kérdésekre is válaszolni ha december 3-án ha nem lesz döntés, azért mégiscsak optimistának kell lennünk, az e- európaiaknak optimistáknak kell lenni. Hinnünk kell azt, hogy Holland, Holland úr és Monti úr nem buták, nem ostobák, és hogyha két ország, amely közvetlenül érintett ennyi megfontolás, gondolkodás után ratifikálni fognak egy új szerződést, stratégiai okok miatt fontos a lioni torinói vonal, tehát kik vagyunk mi, hogy ezt felülbíráljuk. Nagyon szeretek önnel vitázni, Lichtenberger asszony, ezt alá fogják írni, és ratifikálni fogják Ebből a szempontból minden más kérdés, nevezetesen, hogy mi fog történni december 4-én, nem lényeges ilyen értelemben. Nem tudjuk megmondani, hogy mi történik majd a döntés meghozatala után. Elnök úr, Kancsián úrral is mindig nagyon jó vitázni, ami az intermodalitást illeti. Ez egy fontos dolog. Ugye a Lyon-Torinoi szakasz, ez egy nagyon fontos szakasz, és az intermodális közlekedést szeretnénk előmozdítani. Az észak-adriai kikötőkre is vissza szeretnék térni. Diváccsáról is szó van, az intermodalitást kellene biztosítani. Persze ez időt igényel a történelmi hagyományok miatt. Nagyon érdekes beszélgetésem volt ma reggel, ma délelőtt egy, a regionális miniszterekkel. A régiók nagyon fontosak Olaszországban, és beszéltünk kimondottan ezekről a dolgokról, Olaszország vonatkoztatva a regionális miniszterrel. Nagyon nehéz a helyzet a nemzeti keretek között, de a nemzetállamok mindig jobban tudják, hogy mi is a feladatuk. Persze az európai együttműködés nagyon fontos számukra is. Nem tudunk mindent megtenni, de hogyha nincs megfelelő pénz, pénz rendelkezésre, e, akkor azért a szakértők segítségével nagyon sok mindent el lehet érni. A lyon torinói vasútszakasz megépítésével kapcsolatosan ugye el kell mondani, hogy itt közpénzekről felhasználásáról van szó, ugye ami a budapesti magyarországi kérdést illeti, még ezt fogjuk majd, erre majd visszatérünk. A bizottság számára és számomra, mint koordinátor számára fontos az, hogy előmozdítsuk a kormányzati struktúrákat. Miért fontos ugye ez a Lyon-Torinoi vonal? Ugye az Alpokon túli területeket lehet elérni, a, ott, ezeken a területeken nagyon sok fontos vállalat működik, Éppen ezért ez a platform fontos a régió számára is, mellesleg Virano úr mindig is nagyon fontos szerepet játszott a tárgyalások során. Tehát ez egy történelmi vasútszakasz visszaállítása lenne a, a platformban résztvevők számára, Meissner úr kóperrel kapcsolatosan itt nem a pénz a legfontosabb. A szlovénok számára nagyon fontos, hogy ugye ez az egyedüli kikötőjük az Adriai tengeren, fontos számukra ennek a kikötőnek és a háttér országnak a összekapcsolása. Jelenleg ez nincs így, és úgy gondolom, hogy a Triesz, Divácsa és Kóper Divácsa szakaszok meg kell építeni, és koordinálni kell a munkát. Néhány évvel ezelőtt, amikor Hollandiában dolgoztam, onnan származom, már foglalkoztunk a Rotterdam és Triesti kikötők közötti kapcsolattal. Itt egy transmodális platformról volt szó elindítottunk valamit, aztán leállítottuk a, a munkát, de én úgy gondolom, hogy ha Velence, Kóper, Triest együtt működnek, mint észak-adriai kikötők, és összekapcsolódnak Genovával, meg tudják sokszorozni a, a forgalmat a kelet felé. És azt hiszem, hogy ez a jövő, és ezért fontos a Koperi kikötő és Lichtenberg asszony már a Lyon-Torino kérdésre válaszoltam. Igen, Budapesttel kapcsolatosan nincs pénz. Budapesten ezt tudom mondani. Holstein úr, tehát most akkor németre Eh, váltok. Egy, ugye valaki ezt mondta, hogy vannak olyan valóságok, amelyeket el lehet, ki lehet küszöbölni. Tehát realities which can be changed. 75 hát év el, elteltével is európaiak vagyunk, és hogyha nem kezdték volna el, akkor nem tartanák itt, ahol vagyunk. And not be negative. Tehát akkor maradjunk optimisták, ne legyünk negatívak a realitásokat Budapesten is meg lehet változtatni. Én sem örülök annak, ami Budapesten történik, de egy dolog biztos, Budapest történelmi szempontból központi szerepet játszott a vasúti rendszerben, csak úgy, mint Bécs. Úgyhogy a következő ülésen remélem, hogy jelenthetem már azt, hogy Szlovénia és Budapest együttműködnek, nem biztos, de e, ez is elképzelhető. Szlovénia, Olaszország. Már említettem, hogy az észak-olaszországi csomópont nagyon fontos, nagyon fontos itt az együttműködés, és a többi koordinátorral együttműködünk, Koper, Triest és Velence témájában azt hiszem, hogy nagyon sok mindent lehetne kombinálni az észak-adriai térségben. Persze vannak nehézségek is, de az, az önök szegény koordinátora nem tud minden old, dologgal foglalkozni és mindent megoldani. Passzára úrral, ahogy mondtam, találkoztam, ő az olasz közlekedési miniszter, végül pedig Virano úr is, Urán, úrnak más a véleménye, mint az enyém, de az olasz fél koordinátora és elmondta a véleményét, 180 találkozó volt a különböző témákban. Még két kérdés, elnök úr, ha megengedi, Wills asszony, már említettem, Tehát Holland és Monti urak december 7-én fognak találkozni, hogyha nem lesz megállapodás, akkor tovább kell vinni ezeket a tárgyalásokat, végül pedig Olaszország és Szlovénia vonatkozásában ugye feltette a kérdés, hogy mi is lesz, hogyha ha Trieste-be utazik vasúton, akkor leszállhat Divacsában, leszállhat Jubjanában, Mariborban, és Budapestre érkezik végül, 8, óra, 8 órás ez az út, 8 rát vesz igénybe. Elnök úr, Elnök, köszönöm szépen. Nem akarok itt most az európai vasúti rendszer miatt problémákat önök között. A következő koordinátor Cox úr az egyes projekttel kapcsolatosan. Ez egy elég ellentmondásos téma a Brenner alapalagúttal kapcsolatosan. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen ezt a lehetőséget. Egy 23 oldalas jelentést küldtem már el önöknek. Szeretném az ön titkárságát megkérni, hogy egy rövid DVD-t osszanak szét a tagok között, és hogyha akarják tudni, hogy mi is történik a Brenneri alap alagúttal kapcsolatosan, van egy közlemény ezzel kapcsolatosan. Ez egy olyan év volt, amely nagyon nagy kívások elé tett bennünket, különböző programok vannak itt érintve, Olaszországra vonatkozólag ez az egész program, ez a projekt az elkövetkezendő években nagyon sok pénzt fog felhasználni. Most a Olaszország részéről 700 millió eurót garantáltak egészen 2050-ig, és még 300 milliárd, milliót fognak ehhez az összeghez hozzátenni. A Brenner alap alagúttal kapcsolatosan nagyon jó az együttműködés, a kormányközi bizottságot vissza fogják állítani, és a BVTS vállalat végzi a munkálatokat a Brenneri alagútban kormányközi régiók közötti kapcsolataink vannak. Minden érintett fel, fél a, azon dolgozik, hogy az EU társfinanszírozása biztosítva legyen a következő időszakban. Mi mit tettünk meg idáig? 24 kilométer alagút készült már el, a Brenner alap alagúton belül. Természetesen figyelembe kellett venni a környezeti problémákat is az alagút fúrása során a fő alagút elkészítése már folyamatban van, geológiai ö, problémák merültek fel, és azt látjuk, hogy nagyon jól haladnak a munkálatok, két és fél kilométer tudtunk ö, az utóbbi időben kialakítani, és a és jövő júniusra befejeződnek a munkálatok. Összességében igen, a megszorítások megvannak, de az államok, a kulcsszereplők elkötelezettek a munkálatok mellett. Ausztria, Németország, Innsbruckból, Münchenbe ezzel a szakaszokkal kapcsolatosan is nagyon jelentős előrehaladásra került sor. A 41 kilométeres terület már elkészült Ausztria és az északi szakasz között, és ez is nagyon jó jelzi, hogy mi is a helyzet. 2012. június 15-én Ramsayer úr, a német közlekedési miniszter, és Buresz úr, az osztrák közlekedési miniszter aláírtak egy kétoldalú megállapodást Rosenheimben, a München Rosenheim Kiefelsfelden, Kufstein, Kundöl északi szakaszra vonatkozóan. És a tnt belül pályázati kírásra kerül majd sor az elkövetkezendő hónapokban. Olaszországgal kapcsolatosan merült fel probléma ugyanis itt egy nagyon nagy kívás jelent a Forteca veronai északi szakasz egy 1,6 milliárd eurós tervről van szó. Én optimista vagyok, hogy a jelenlegi helyzetben a hatóságok igenis kötelezettséget vállalnak a megvalósításért. Egy 550 milliós, millió eurós összeget biztosított a, biztosítottak a hatóságok a, szűd, a, a déltiroli szakaszra vonatkozóan és itt egy olyan projektről van szó, amelyről nagyon sokat vitáztak az olasz közvéleményben, de végül megkapták a jóváhagyást. Ami pedig a Berlin-München szakaszt illeti, egy részét e-, ezen szakasznak már befejezték, és mondható, hogy a munkátok nagy részét itt már befejezték. Természetesen a Connecting Euro Facility program keretén belül és az MFF keretén belül nagyon kedvező jelenleg a helyzet, de azt is elmondanám a bizottságnak, hogy abban az esetben, hogyha kevesebb lenne a finanszírozás, mind amire számítanak. Egy politikai döntésre van szükség, hogy hogyan is osszák fel ezeket a pénzösszegeket, de fontos az Európai Unió számára a, az úgymond hozzáadott értéket is képviselni a határokon átnyúló szakaszok kapcsán. A TNT hálózat elősegíti a határokon átnyúló prioritást élvező programokat. Remélem, hogy az elkövetkezendő években sokkal több előrehaladást érünk el. Az egyik legnagyobb kívás, amikor egy új vasút rendszert alakítunk ki, ezek a kísérő intézkedések Dini szenátorral is találkoztunk, valamint Fini úrral, úgy szintén a képviselőház elnökével Rómában megtárgyaltuk az illetékes kérdéseket, és kérem öntől, elnök úr, hogy támogassa a mind ezen folyamatokat. Miért? Azért, mert az Alpok érintette szakaszok nagyon fontos kísérő intézkedéseket szükségeltetnek, és a régiók szintjén fontos fejleszteni a munkát és az Alpokkal kapcsolatos egyezmény rendelkezéseinek a, a megvalósítása fontos számukra fontos folytatni a Brenner alap, ö, alagút munkálatait és a kísérő intézkedések megvalósítását. Nagyon jelentős munkát végeztek a szakértők, a geológiai kutatások, a hidraulikus kutatások kapcsán a pénzügyi szakértők, úgy szintén nagyon bonyolult ez az egész folyamat. Itt öt régióról van szó, nagyon sok infrastruktúrát szükségeltet ez a folyamat. Nagyon-nagyon fontos fej, kifejleszteni egy olyan rendszert, egy alapot, amelyre a továbbiakat építeni lehet, ami a vasúti rendeletet illeti, a jelenlegi jogszabályok értelmében az alagutak kialakítása azért is fontos, mert időt lehet nyerni velük, egy 750 méteres alagúttal meg tudunk takarítani nagyon nagy pénzösszegeket, és ezt is figyelembe kell venni. Végül, elnök úr, alá szeretném húzni, hogy a Stuttgart 21-es projekt és egy olyan projekt, amin nagyon sokat dolgoztunk, találkoztam az összes önkormányzati vezetővel Trentino régióból, a hosszú távú infrastruktúrális beruházások biztosítása és előmozdítása nagyon fontos, nagyon pozitívan álltunk ehhez az egész folyamathoz. Fontos volt a politikai kulcsszereplőkkel találkozni, nem lehet mindent a véletlenre hagyni, hagyni. fontos a stratégia kialakítása, ezek nagyon nagy kihívást jelentenek, ezek a problémák, a, ilyen évek előtt állunk, a project bondok kérdése, kérdésével kapcsolatosan tegnap Ausztriában ugye aláírtak egy megállapodás az EIB egy két milliárd eurós szerződés értelmében munkálkodik a Brenner alap, alagúton, és egy Project Bond koncepciót dolgoztunk ki. Ha kidolgozzuk a módszertant is ehhez, akkor a kommunikációs templátumokat és a pénzügyi támogatást is biztosítani tudjuk. A múlt évben Leo Huberts úrtól támogatást kaptam, és ez egy nagyon jó dolog volt. Köszönöm, Kopsz úr. Köszönöm szépen. Hát én visszaemlékszem, amikor én a vasutaknál dolgoztam, és frusztrált voltam. Káncsán úr és Kún úrok jelentkeztek. Káncsán úr két percben parancsoljon. Értem a projekt bondokra vonatkozó kérdés megválaszthat, de két perc. köszönöm szépen Pat Coxnak a munkát, amelyet végez, ez egy nagyon nehéz munka, ezt értem is, de van egy kérdésem, amelyre nem válaszolt. A kérdés a következő volt, a lassúság. Mitől függ? Nincs elég pénz, vagy azért eh, lassú -e a munka, mert eh, az egyes érintett területek nem értenek egyet abban, hogy mit kell tenni, tehát ilyen módon nem az Európai Uniótól függ ez, vagy pedig nincs elég hatalmuk, erejük, hogy ezt a munkát végigvigyék. Én azt gondolom, hogy ha elegendő pénz állna a rendelkezésre, máma, hogy megvalósítsuk ezeket a projekteket, akkor ön mit gondol? A projekt a területen megvalósítható volna, és a fenntartható volna-e a környezeti kihatásai és a szociális támogatottsága fennállna-e. Tehát ezt akarom megérteni, hogy nagyon sokat beszélünk a gazdasági lehetőségekről. Értem, hogy ez egy probléma, de gyakran elfelejtjük a többi problémát, a fenntarthatóság, illetve a lakosság és a területek egyetértésének problémáját, és ebben áll az ön funkciója, hogy megtalálja ezt a támogatást, és kérdezem, hiszen nem, nem a jövő hétre mutogassunk a találkozóra, hanem most meg kell válaszolni, hogy meg, tudják, meg tudja ön oldani ezt, vagy sem. Bilbao Olszön két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes volt ez a felszólalás Cox úr előadása. Nem csak a projekt fejlődéséről akarok beszélni, hanem két dolgot szeretnék aláhúzni. Egyrésztről a problémákról, amelyek nem mindig szúrnak szemet, és amelyek esetleg több régió vagy több állam érintettsége során merülnek fel. Tehát olyan módon kell dolgozni, hogy az együttműködést biztosítsuk, és a hozzáadott értéket is elérjük. Ön arról beszélt, hogy egy follow-upot folytatnak le a Connecting Europe facilitásról, és ezzel kapcsolatban van egy kérdésem, miután hallottam, hogy mit mondtak a koordinátorok. Úgy gondolja, hogy megfelelő lépése a prioritásos projektek számát növelni. Helyes lépés ez. Hogy látja ezt? És? Amennyiben a parlament úgy döntene, hogy további projekteket érdemes támogatni. Melyek azok a projektek, amelyek legjobban előbbre viszik az európai ügyet, eh, és milyen problémákba ütköznek. Tehát mit lehet annak érdekében tenni, hogy a, probléma, a projekteket előbbre vigyük. És ezen felül pedig nagyon fontos, hogy a best practice-eket, a legjobb gyakorlatokat kicseréljük, kidolgozzuk az elvégzendő munka módszertanát, és ezzel kapcsolatban van még egy kérdésem. Hogy, mit gondol ön arról a lehetőségről, hogy az Európai Unió minden országgal aláírjon egy eh, együttműködési megállapodást. Köszönöm szépen, következő felszólaló. Tessék, parancsolj, Lichtenberger asszony, két percben. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Cox úr beszámolóját is. A többi koordinátorral szemben ki szeretném az ön eh, esetében emelni, hogy legalább a kiegészítő intézkedések fontosságáról beszélt amikor ugye sínre való áthelyezésről beszélünk, hiszen általában ez építkezésről beszélünk, de arról nem beszélünk, hogy a később végül ezt ki kell használni. Ön is tudja, és én is tudom, hogy nem magától állnak hát a szállítmányozók a sínre, hanem csak akkor, hogyha támogatjuk ebben. No, sajnos a déli projektpartnereinknél egy problémába ütközünk. Egyrészt az olasz vasutak a hosszú szakaszokon egészen Rómáig és Nápoig a teher szállít, mm, tehervonatok szlotjai törlik, mert személyforgalomra helyezik a hangsúlyt, Isten tudja miért, vagy talán egy Isten nő. Aztán Olaszország nem vett ki a teherautókra úthasználati díjat, tehát, illetve kivette de olyan alacsonyat, hogy ez nem motiválja a szállítmányozókat, hogy átálljanak a sínre és ezért nem szállítanak árukat a vasúton. Harmadsorban nagyon örülök, hogy az Alpok egyezménye, amelyet most Olaszország iránymutatásként szintén elfogadott, tehát örülök annak, hogy a két elem, mégpedig az, hogy a teherforgalmat a vasúti közlekedésben támogassuk, hogy ez prioritásos. Én egy olyan területen lakom, amelyet ön nemrégiben nyitott meg, de attól félek, hogy ha ebből valamikor egy stranded investment lett, lesz, egy értelmetlen beruházás lesz, nem teljesen értek egyet önnel azzal, hogy a déli kapcsolat ki fog épülni. Hogyha Strasbourgból Észak-Olaszországba utazom, akkor azt látom, hogy a már meglévő szakaszok mentén Svájcban ezeket nem kapcsolják össze Olaszországgal, Ilyen módon a új szakaszok kapacitását nem lehet kihasználni. Ne felejtsük, mi közlekedés politikusok vagyunk, nem az építkezéseket finanszírozunk, vagy ezeket tartjuk fontosnak, hanem a közlekedés egész rendszerét. Hogy látja ön ezt? És még egy utolsó mondat, hogyha az ráfordított pénzt nem használjuk ki, és és eh, hogyha mondjuk az érintett vasúttársaságok úgy állnak hozzá, mint az osztrák, akkor egy problémával állunk szemben. Tessék, Kóni úr, két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, én is meg szeretném köszönni Pat Cocknax intenzív tárgyalását. Ez az egyik központi észak-déli kapcsolat, amelyeket a transzeurópai eh, tengelyek során meg akarunk valósítani, és ezek mégiscsak konkurálnak, illetve fel kell, hogy osszuk a forgalmat közöttük, és az észak a, a Genova, Rotterdami szakasz, a Gotthard meg a, Lot, meg a Lösbergi alagúttal, illetve a Brenner bázis 1, bázis 2-es alagút konkurálnak egymással, és a refinanszírozást talán úgy lehetne megoldani, mint ahogyan a svájciak ezt csinálták megkísérelhetnénk, hogy valamilyen módon könnyítsünk a pénzügyi terheken. Úgy gondolom, hogy a dohai éghajlat csúcs előtt fontos jelzést adnánk ki e a tekintetben, hogy a árut a vasúti közlekedés irányába tereljük, és ilyen módon csökkentjük a széndiokszid kibocsátást. Azt hiszem, hogy ezek jó lépések, intézkedések. És van még egy kérdésem. a Motorways of the Sea eh, Tenti 21-es projekte, hogyan lehet összekapcsolni az ön által gondozott Tenti projektet? Köszönöm. Mr. Kramer, two minutes. Ja, ich bedanke mich für den Vortrag. Wir haben uns ja unter... Köszönöm szépen, hogy a Kramer képviselő. Beszélgettünk itt egy picit, és, és valóban azt kell, hogy mondjuk, hogy a, a vasúti terület egy igazi patchwork a vasúti hálózat. Kérdezem azonban önt, egyetérte abban, hogy a prioritás egy nagy projekt, amelyel amely pénzzel sok száz cross-border szekciót reaktiválni lehetne. Lengyelország és Németország, vagy de Ausztria és Csehország, vagy Németország és Csehország között sokkal inkább kis szárnyvonalakat kellene ö, támogatni, és meg kellene szüntetni ezeket a, a nagy megaprojekteket másodszorban. Németországban 20 éven keresztül sok milliárd eurót nyelt el egy szakasz, de ez még mindig nem készült el, erre sok pénzt fordítottunk le, de Lipcsét nem éri el, Jénát nem éri el, és a türingi, eh, er, türingiai erdőn keresztül rengeteg viadukt és alagút eh, épült, de ez a szakasz egyszerűen nem működik. Harmadsorban az önprojektje Berlinben él véget de hát Berlintől északra is vannak connectionzök. Kérdezem, hogy a Berlin, Stockholm, Rostock, Várnemündén keresztül miért nem törődnek ezzel? Miért áll meg a gondolkodás és a tervezés, a nagyravágyás Berlinben? Pedig 132 kilométeres kitérővel kell Stockholmot vagy Kopenhágát elérni. Miért nem hosszabbítják meg a kies Varnemünde fele a, a, a koridort? Mr. Cox. Thank you, Chairman. Cox úr, köszönöm szépen, elnök úr. Kancsán úr, hogy miért halad lassan a munka? Persze ez a kérdés, hogy, hogy mit mondunk, hogy félig tele vagy félig üres a pohár. Én egy viszonylag komoly politikai eredménynek érem el, könyvelem el, hogy meggyőztük a főszereplőket, hogy a nemzeti költségvetésekből legalább két milliárd eurót fordítsanak erre a projektre, a legsúlyosabb gazdasági válság közepette. Számomra ez egy igazi pozitív előrelépést jelent, és ilyen módon értékelem. Hogy milyen előnyel jár ez a munka? Nos, hát nincs itt a háttéranyagom, de az Axiomgemeinschaft Branaban dolgozta ezt ki, és ebben a háttéranyagban világosan feltüntetik, hogy milyen komoly gazdasági és egyéb előnyökkel jár a Brenner alagút kiépítése, de hát nem akarom ezeket most fejből idézgetni. Ami a környezetvédelmi kérdést illeti, teljesen egyetértek önnel. Optimalizálni kell ezen projektek környezetvédelmi előnyét, előnyeit, különösen az alpesi térségen, hiszen a lég, levegő minőséget, a levegő minősége gyakran nem felel meg az európai normáknak, a nagy teherautó forgalom Tehát csak az infrastruktúra átépítésével érhetjük el, hogy ez a helyzet megváltozom, máskülönben szuboptimális módon fektetjük be a pénzünket, és rossz beruházásokat építünk. Tehát úgy gondolom, hogy nem csak az infrastruktúrát kell kidolgoznunk, hanem igenis figyelembe kell vennünk a környezet igényét, ami pedig a környezetet illeti. Azt kell, hogy mondjam, tegnap ne, egy 41 km szakaszt nyitottunk meg Ausztriában, egy high-tech infrastruktúrát integráltunk, Ausztria gyönyörű részén, ez egy hihetetlenül érdekes projekt, nagyon sok pénzbe került, de a helyi befogadó környezettel, természettel való integráció szintje nagyon magas, és remélem, hogy a tisztelt képviselők meglátogatják ezt a szakaszt. Aztán a képviselőasszony a CEF iránymutatásokra kérdezett rá. Persze, nagy izgalmassal, izgalommal követtem a tanács ban zajló vitát. Én azt kell, hogy mondjam, hogy koordinátorként én egy policy tékör, és nem egy policy maker vagyok, nem én csinálom a politikát, én csak végrehajtom a politikát. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az európai hozadott többletérték több, mint a karácsonyfa logikája, hogy csak felaggat mindenki valamit, hanem bár hát ugye sokáig voltam az Európai Parlamentben, és tudom, hogy gyakran csak fenyőfát díszítgetünk, de hát az ideális Európa nem csak ez a díszítgetés volna, hanem egy igazi, hatalmas, megragadható, mindenki számára érezhető előny volna. Ezen dolgozom én. Aztán ne felejtsük el, hogy a BBTS E európai konfliktusban áll, hiszen az osztrák és az olasz infrastruktúra cégek részt vesznek a BBTS-ben, tehát a Brenner alap, bázis alagútban, és igenis jól együttműködnek. Tehát úgy gondolom, hogy a Brenneri projektben egy modellt, egy mintát állítunk arra, hogy hogyan lehet a hosszú távú projekteket úgy kialakítani, hogy kölcsönösen elfogadjuk a másik gondolkodásmódját, működését. Lichtenberger asszony a kiegészítő intézkedésekről beszélt, egyetértek ezzel teljesen. Egy-két észrevételt tett még, hogyha az olasz útdíjat nézzük meg, 11 cent kilométerenként, Ausztriában 67 cent, óriási különbség. Ez a valós probléma. Valóban hatalmas különbségek vannak abban, hogy mit, mit döntenek, hogyan döntenek eh, az egyes országok. És hogyha az a li, ugyanakkor a liter uh, dízel ára pedig sokkal olcsóbb Ausztriában, mert kisebb a, a adó rajta, mint um, Olaszországban. A megtölti a kamion tartályát 300 eurót takarít meg Ausztriában. Tehát látni kell, hogy ezeket a különbségeket össze kell has, hasonlítani, és nem vagyunk intellektuálisan őszinték, ha azt mondjuk, hogy csak az árakról van szó. Kún pedig miről is beszélt? Igen, a svájci finanszírozási modellről beszélt, a, valamint a skandináv kapcsolatról beszélt, és még több minden másról is. Azt hiszem, hogyha az ilyesfajta beruházások promótoraiként akarunk fellépni, akkor be kell mutatnunk, hogy ez egy széleskörű közérdeket szolgál, harmadsorban, hogy figyelembe veszi környezeti érdekeit, és egy fenntartható gazdasági rendszerben kell, hogy működtessük. És Kramer úr arra kérdezett rám, hogy nem lehetne sok kis hálózatot kialakítani a Big Bang az ősrobbanásos megközelítés ellen. Nem könnyű erre válaszolni, de nagy kihívás rejlik a kérdésben. Hogy próbálja meg a választ. Dönthetünk a, amellett, hogy tegnap Európájának tegnap, tegnapi megoldásait építsük ki, vagy pedig a holnapi, holnap kihívásaira válaszoljunk. És a rendelkezésünkre álló adatok alapján azt mondhatjuk, hogy 2050-re 80%-kal nő meg az európai uh, áruszállítás mennyisége, a személyszállítás pedig uh, 50%-kal nő, és közben pedig a széndiokszidot akarjuk csökkenteni. Hát, hogyha nem állunk át vasútra, nem tudjuk csökkenteni, nem tudjuk elérni ezeket a széleket, ez máskülönben a kör négyszögesítése volna, illetve a kört úgy négyszögesítjük, hogy sineket építünk, amelyek viszont egyenesek. Tehát ez a, az intelligens hálózatokról, a multimodális koridorokról való vita lényege, és az ötös koridor mögött rejlő gondolat valóban Skandinában, Skandináviában veszi kezdetét, és Máltáig vezet, ide tartoznak ugye a tengerautópályái, a vasúti kapcsolatok. De mindenben benne rejlett meg az a kérdés is, hogy a koordinátornak mi a szerepe. Nos, hát a koordinátor szerepe öm, a koordinációban áll. Nem harcosként megyek a térségbe, hanem a feladatom valóban az, hogy összekapcsoljak embereket, és elősegítsem a kommunikációt közöttük azaz tehát egy közvetítőként értelmezem a szerepemet, amelyel az interoperabilitást és az intermodalitás ügyét akarom szolgálni. És azt hiszem, így is kell eljárni, hiszen ez hiszen voltak éppen arról van szó, hogy az olaj csak zsírzó lubrikán szerepet játszik, és csak egy kiegészítő szerepet játszik. Ilyen, én is ilyen olajozó szeretnék lenni, a nagy gépezet, a nagy fogaskeréknek eh, csupán egy megolajozója szeretnék lenni. Tehát, hogyha konkrét példára térhetek vissza, hogyha például egy vasúttálló vállalat azt mondja, hogy az elmúlt száz évben így dolgoztunk, baszta akkor én szívesen azt mondom, hogy ha az én pénzemet akarják megkapni, akkor holnaptól másként dolgoznak. Tehát, hogyha nem ö, nyitjuk meg ezt a lehetőséget, akkor az inercia ö, elvesztegeti az erőinket, és valóban az a kérdés, hogy most az inerciát támogatjuk, vagy pedig a holnapba fektetünk be, és ehhez pedig feltételeket kell szabni, és reális célokat kell kitűzni, nem egyik napra a másikra való megvalósítás, de azt remélem, hogy a koordinátori szerepemmel valós célokat sikerül majd elérni. Köszönöm elnök úr, köszönöm a képviselőknek. Köszönjük szépen, Cox úr. Most pedig tovább is lépünk. Szeki úrnak adjuk meg a szót, aki Szeki úr, aki a 10 percben a 9-es projektről fog beszámolni. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Hoztam egy pár diát, amivel alá tudom támasztani a saját kis beszámolomat. és hát bizonyára megkapták a korábban elküldött anyagomat is. Először is nézzük, hogy mi történt, milyen előrelépés, és a két prioritást élvező projektnek mi a sorsa. Hogy emlékeztessem önöket arra, hogy a PP3 az Portugál, Spanyolország és Portugália, Spanyolország és Franciaország közötti összekötetés biztosítja, a, illetve az interoperabilitást az ibériai félszigettel. Elmondom, hogy milyen előrelépések történtek. Több mint 500 500 kilométeres szakasz épült ki, a Bordóig terjedő szakasz, amely egyébként a legnagyobb, leghosszabb szakasz, aztán a másik szakasz, a Ním és Montpelliervel végződő szakasz, amely tulajdonképpen nagyon közeli jövőben megvalósuló projekt lesz, egészen Madridtól Párizsig, ami eddig ugye egyfajta szűk keresztmetszet volt, és a spanyol baszk területen fog áthaladni, és ezt is beköti ebbe a szakaszba. Természetesen nem feledkezhetünk meg a jelenlegi gazdasági nehézségekről. Mit sikerült elérnünk? Alicante, Galícia és egészen az Atlanti óceánig terjedő szakaszt sikerült befejezni. Több mint 100 kilométeres szakaszt tudtunk átadni Galícia felé, és Spanyolország és Franciaország között Barcelonától északra és délre haladóan áprilisban 2013-ban várható, hogy ez is befejezésre kerül. Egy kezdetleges szakaszban, kezdetleges állapotban, átmeneti szakaszban gyakorlatilag már most is működik. Történelmi akadályokat ismerünk ugye az egész ibériai félsziget vonatkozásában, és ezeket sikerül most áthidalni. Barcelona és Franciaország közötti összekettetés egyre jobb, az infrastruktúra javul, és új terveket fogunk várhatóan látni következő tendert pedig a TNT három vonatkozásában holnap írják ki. Egy másik fontos dolog az volt, hogy Portugália felé az összekötetést új alapokra helyeztük. A bizottság pontosan ezt javasolta, Spanyolország és Portugália megállapodásra jutott, és ennek értelmében a korábbi tervet, tervről lemondtak. Ez a mostani terv azt biztosítja majd, hogy a gazdasági és pénzügyi megszorításokkal összhangban ö, megvalósulásra kerüljenek az eddig hiányzó elemek ebben a nagy kapcsolatrendszerben. 2018-ig. Előrelépéseket láthatunk. az RTMS és EMTS második szintjére való átállásban. Ez Barcelona és Madrid szakaszán már alkalmazásban van. és további kapacitások is rendelkezésre állnak majd a következő év során. Milyen pénzügyi problémák mutatkoztak? Hát 2014 és 20-as szakaszra tudjuk, hogy még folynak a tárgyalások. Igyekszünk figyelni a legfontosabb kérdésekre, nyilván a finanszírozással összefüggésben, és ezek a kérdések az eszmecserék során is felmerültek, úgyhogy én egy kicsit kitérnék erre is, hogyha megengedik, hogyan bizonyára emlékeznek rá. Pár évvel ezelőtt felkértek arra, hogy egy szakértői csoportot el, elnököljek, amely a TEN-T projekteknek a munkáját is előrelépését tekintenék át. Ezt a csoportot is új alapokra helyezték, múlt héten kedden új tagokkal összeült, mhm. és igyekeztünk azonosítani a meglévő szőkeresztmetszeteket, amelyek akadályát képzik annak, hogy a közpénzek, a rendelkezésre álló közpénzek, az önkormányzatok szintén és a nemzeti szintű finanszírozás között hol mutatkoznak. Nyilván a magánszférát is szeretnék bevonni a TNT projektekbe, PPP konstrukcióban, és ez más vitákon is nagyon fontos téma volt. Különböző alternatívákat látnunk kell. Eszmecserét folytattunk egyébként egy konferencia keretében is, amit a Dán elnökség szervezett annak végén, az elnöksége végén. A figyelmünket ebben a szakértői csoportban természetesen a projektkötvények kérdésére is fókuszáltuk. Azt várjuk, hogy sikeres lesz a tárgyalás sorozat vége, de már ebben a szakaszban is nagyon fontos megérteni az, hogy milyen problémák jelentkezhetnek, milyen hiányosságokat azonosítottak az érdekelt felek, a magánszféra részéről, és így tovább. Csak egy példát röviden hagy mondjak. A 20%-os plafon, amelyek amely felmerült ugye a pénzügyi csomagban a kötvények kapcsán, ez lehet, hogy túl nagy megkötés, és itt a bizottság és a tanács is elkezdett foglalkozni ezzel a kérdéssel a visszajelzések alapján. Úgyhogy itt is meg kell várnunk, tehát akkor, hogy mi lesz a végeredmény. És a PP3-ra visszatérve, ugye megvan az az előnyünk, hogy a korábbi tapasztalatokra támaszkodhatunk, korábbi PPP konstrukciókra, a Perpignan Figueras szakasz vonatkozásában. Azt gondolom, hogy tavaly jártak is ott, a szakbizottság tagjai, ha jól emlékszem. És a Montpellier Perpignan Nîmes szakasz egy másik fontos tengely. A jövő évben azzal fogjuk folytatni, hogy a lehetséges módozatokat megkeressük, amelyekkel az új pénzügyi terv keretében, majd hogyha ugye a több éves pénzügyi keretet jóvá hagyják, ennek ismeretében fogunk tudni. Sok vita van arról, hogy milyen száll, közlekedési, szállítási projekteket lehet támogatni, mindig a költséghatékonyság vezérelve mentén. Olyan projektekre van nyilván szükség, amelyek inkább vonzák a tőkét, ahol nagyobb a hajlandóság a beruházásra, és sokszor hasonlatosak a projektek, jobb projektekre van szükség, amelyek inkább vonzák a magánszférát, ahol jobban látható a közép és hosszú távú megtérülés, amelyet várnak a befektetők. Nyilván a felhasználók, a hozzájárulások, a szolgáltatók, pozitív externáliákat megemlíteném itt, és ne felejtsük el, hogy a pozitív hozzájárulást valamilyen formában azért számosítani is kell, számszerűsíteni, és akkor ezzel kimutatható, hogy a teljes hozzáférhető összegben ezek mekkora arányt képviselnek. Nézzük meg akkor mi a jövő, hogy a PP3 és PP19-el mi történik majd. A PP3-at a két új koridor között osztják majd el, az Atlanti a földközi tengeri között, egészen az ukrán határig fog terjedni, és hát nyilván itt nagyon specifikus szakaszok vannak, a Lyon-Torinói szakasz, amelyről már beszéltünk, és ne felejtsük el, hogy ez egy szakasz, egy 5000 kilométeres hosszú szakaszon belül, amely olyan messzire kíván keletre eljutni, amennyire csak lehet. Ugyanez igaz persze a közép, földközi tengeri koridorra, ugye a spanyol részről régóta igényeket fogalmaztak meg azzal kapcsolatban, hogy egy, először is definiáljuk a földközi tengeri koridort, és ezt meg is mutatom, be is mutatom a szlájdon, a dián. Van egy előzetes megállapodás olyan értelemben előzetes, hogy erről még meg kell dő, el kell magunkat határozni, de hamarosan működni fog. Itt már mutatkoznak előrelépések, vannak azonban még problémák a tempó, a sebesség tekintetében nem is arról van szó, hogy itt megmegállnának a munkák, hogyha a határon átnyúló munkákról van szó, a baszk oldal és a francia oldal részéről. De Portugáliában például Madriddal jobb lesz az összeköttetés, és ezáltal gyakorlatilag az Atlanti és a földközi tengeri koridor is könnyebben elérhető lesz. Végezetül pedig, elnök úr, Két megjegyzést engedjen még meg. Ha arról gondolkodunk el, hogy ezek a jövőbeni koridorok hogyan fognak működni, nyilván az irányítás kérdése már felmerült a korábbi vita során is. Ezt én is nagyon fontosnak vélem, mert itt nem csak az irányítás, kormányzás kérdése kapcsán az a kérdés, hogy hogyan tudják a koordinátorok a legjobban végezni a munkájukat, úgyhogy leküzdik a problémákat. Arról is szó van itt, hogy jobban megértsük az egésznek a szervezeti felépítését ennek a projektnek. Hiszen multimodális modellre van szükség, ahogyan mondtam, hogy a közpénzeket kívánunk bevonni, magánpénzeket is, és azt kell meglátnunk, hogy melyek a leghatékonyabb módoz, módozatok. A Connecting Europe eszköz, mint egy finanszírozási lehetőség, e tekintetben tudjuk, hogy itt nagy kurtításokra kell számítanunk, de a pénzügyi eszközök fontosak számunkra, hiszen meg kell találnunk annak a módját, hogy a meglévő eszközöket, mint például a projektkötvényeket jobban felhasználjuk, és legyenek új eszközök, amelyeket hatékony módon tudunk felhasználni. Mert hát ugye a pénz, ami rendelkezésre áll, soha nem elég. Köszönöm szépen, kettő felszólalónk lesz, Trámer úr is köztünk van, Ájára Sander asszony. Kicsit el vagyunk maradva, 35 perccel igazából, úgyhogy két percet fog Krámlesz képviselő kapni elsőként. Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem rövidre fogni a mondókámat. Szeki úrnak is szeretnénk megköszönni, hogy itt volt ma, itt van ma és beszámolt. Azt gondolom, hogy relatíve világos volt, amit elmondott. Két pontot szeretnék kiemelni, ami számomra fontos, és amely az ő életiségi körébe tartozik. Az első az interoperabilitás. Ugye az egyik oldalon az ibériai félsziget érintett a koridor kiépítésénél, amely ugye az önéleti kiségébe tartozik, és az RTMS e a másik, a vasúti közlekedési hálózat menedzsmentje. Magyarországnak e tekintetben jók a tapasztalatai, ez teljesen egyértelmű. De aztán ott van még a nyomtáv kérdés, ami egy nagyon lényeges kérdés. Ugye a szűk keresztmetszetekről már esett szó ma, és annak érdekében, hogy ezeket elkerüljük, többek között ezt a témát is nagyon nyíltan kell megbeszélnünk. Prioritásokat kellene megfogalmazni, és talán ezzel kapcsolatban mondhatna még pár szót. Önnek sok ismerete van ezzel kapcsolatban, nagyon elkötelezett is, és mindjárt át is térek a másik pontra, és ne értsen félre, ez csak egy megállapítás, nem kritika. Milyen tekintetben lehet azt mondani, hogy az időintervallumok Franciaország és Spanyolország között az Atlanti és a földközi-tengeri koridorokra vonatkozóan eltérőek. Tehát itt vannak-e különbségek az időbeni síkban, egyesek gyorsabban haladnak, vagy má, mint mások, vagy mi a helyzet? Mert ez sok esetben aggája tölt el bennünket. Még egyszer mondom, nem kritikaként fogalmaztam meg, hanem inkább egy helyzetjelentést szeretnék kérni. Elnök úr, azt hiszem nagyon röviden be is velősen fogalmaztam meg a kérdésemet. Ayala Sanders. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék először köszönetet mondani Szeki úrnak, és egy kérdést is feltennék neki. Mutatott itt egy diát, és ezen teljesen egyértelművé váltak az egyik, illetve a másik koridor, az egyik ugye a Portugália felől másik a földközi tenger, és ezt Madridból nézve is nagyon jól azonosítani lehet. De Taragona felől, Valencia felé haladva nem egészen világos számomra a helyzet, mert itt azért voltak intézkedések, amelyek javították az interoperabilitást. Ugye vannak ezek az újszerű koridorok, Korid korábban is volt már földközi tengeri folyosónk, de amióta ön koordinátor. Azóta vannak előrelépések Taragona és Valencia között? hiszen az interoperabilitás tekintetében a nyomtávok átállítását illetően bizonyára vannak változások. A másik dolog. A következő szakasz, ugye 2014 és 20 között, itt a nagysebességű Lisszabon-Madrid közötti szakasszal hogyan állnak? Van-e itt remény arra, hogy az egészet új alapokra helyezik, vagy sem. Portugália ugye a teherszállítást helyezi előtérbe, ennek biztosít prioritást, de amit látunk, az kérdéseket vet föl, főleg a portugál oldalra nézve, úgyhogy szerettem volna még erről is többet hallani. Ami pedig a PP hatot illeti, ön nem volt még koordinátora ennek a prioritást élvező 16-os számú projektnek, de itt egy ajánlásról volt szó, és a biztos kellett volna tájékoztatni. Tud-e erről mondani valamit, mik a legfrissebb előrelépések, hiszen itt is problémákat láttunk, és aggályokat töltött el bennünket el az a kérdés, hogy az -e a helyzet, hogy újabb tanulmányokra van-e szükség, lehetőség nyílik-e arra, hogy még nagyobb energiákat fordítsunk erre a projektre, nagyobb, jobban koncentráljunk erre. Ön ugye egyetemi professzor, és 2013 során 8 milliárdot kívánunk koncentráltan erre a projektre, illetve több projektre is szállni, és most pedig egy milliárdnak nincsen meg még a helye, hát ez normálisnak nevezhető? És akkor miért ne aggódjanak azok, akiket mindez érdít, és, az, és akik úgy látják, hogy a központi tengely nem olyan fontos, mint esetleg más ö, projekt, amelyek más tengelyen fekszenek. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen Szeki úr a magyarázatait. Nekem is lenne egy konkrét kérdésem. Ugye azt mondta, hogy minden koordinátornak fontos a munkájában koncentrálni a határokon átnyúló területekre. itt az atlanti területet illeti, ugye ott van a baszk térség, a francia-spanyol határon problémáink vannak, ha, nagyon sok vita volt e témával kapcsolatosan. Nem tudom, hogy a francia kormánynak mi is az álláspontja jelenleg, aztán beszélt a pénzügyi intézkedésekről, amelyekhez szükség van annak érdekében, hogy ezt a prioritásos projektet végre tudják hajtani. Tudjuk, hogy sajnálatos a pénzügyi helyzet, általánosságban a spanyol kormány 40%-kal csökkentette az infrastruktúrális beruházásait. A, a baszk szakaszsal kapcsolatosan is lesznek késések a tervezett időszakhoz képest? Ahogy Cox úr is mondta, az új tervek megvalósítása a már fontos többi projekttel e, tehát esetleg beszélzteti? Köszönöm szépen, én is ezt a beszámolt. Lisszabon-Madrid szakaszában érdekelne még két kisebb szakaszt érintő munkálat. Hát ott ugye megvan a széles nyomtáv, úgyhogy kérdésem az, hogy akkor itt mi a felvetés. Spanyolország már döntött a kérdésben, és szerintem ez egy jó döntés. A másik, Ugye a pozitív externáliákat említette, erre, mondanál példát, mert ez szépen hangzik, de szívesen hallanék példát. A harmadik példa pedig az összeköttetés a partmenti helyekről egészen befelé a Franciaország közepe felé 2020-ra készül, kész, 20 készül el, úgy tűnik az összeköttetés a földközi tengertől kezdve. Nem tudom, hogy ön bizakodó-e, hiszen tudjuk, hogy Franciaországnak is vannak pénzügyi problémái, és más prioritásokat fogalmazott meg. Hogyha Lyon Torino is fontos az önök számára, hát akkor ezt nem hiszem, hogy még extra tudják majd finanszírozni. Szekki úr. Elnök úr, megpróbálok röviden összefoglalva válaszolni a feltett kérdésekre és aztán, ha nem vagyok világos, akkor majd két oldalon is megvitathatjuk a kérdéseket. Az interoperabilitással kapcsolatosan úgy gondolom, hogy kiváló módon folyik ez a munka. És jelenleg minden TGV az európai normáknak megfelelő nyomtávokon közlekedik, a hálózatban egyre több az új szakasz, az ibériai nyomtáv és az európai ö, nyomtáv nagyon hasznos módon ö, kombinálódott teljes mérterábilis ez a rendszer, és itt elsősorban a teherszállítás szempontjából nagyon jól fejlett a helyzet. Az IRTMS er is jól működik. Spanyolország nagyon jó eredményeket mutatott fel. Mindez benne van persze az írásbeli jelentésben, és mivel nagyon kevés az időm, nagyon röviden tudok csak válaszolni, ami a végrehajtást illeti. Ez egy nagyon bonyolult kérdés. Mm, az ütemtervben különbségek vannak, véleménykülönbségek a projektek jóváhagyásában, különbségek vannak, a francia rendszer ugye elég bonyolult, ezt tudjuk, tehát ismételten elmondhatom, hogy nem mindenhol gyorsan realizálódnak a tervek, ami a földközi tengeri szakaszt illeti, nem csak az új szakasz fog jövő év áprilisában teljes mértékben működni, de a szűk keresztmetszetekkel kapcsolatosan is döntések születtek már. No, ahogy Brinkhorst is mondta már, a kormány biztos, hogy megtalálja a megfelelő pénzösszegeket az összes projekt finanszírozására, mármint a prioritásos projektek finanszírozására. Eredményes módon be kell vonni a magán szektort is, ahogy ezt megtették a bordói szakasszal kapcsolatban. Én optimista vagyok a földközi tengeri folyosó minden definíció szerint Ajala Szender asszony, ön tudja, a Taragonai szakaszon javításokat végeztek, és ez a folyosó egészen Arheziraszig tartott ér véget. Úgy gondolom, hogy ami fontos, az, hogy a dél felé terjesszük ki a szakaszokat megfelelően a természeti környezetnek. Úgy gondolom, hogy a Lisszabon-madridi megoldást, amelyet javasoltak, javasolt a két kormány, és amelyben meg is egyeztek, ez egy olyan megoldás, amely különbözik az eredeti ötlettől. Hát itt két szakasz nyomtáv lesz, az ibériai és az európai nyomtáv. Lisszabon és Madrid között személyszállítás le lehet rövidíteni az új rendszerben. Nagyon fontos az is, hogy a teherszállítást lehetővé tegyük a portugál kikötőkből. Ez egy nagyon jó földrajzi fekvés, az Atlanti óceán nyugati térségét figyelembe véve, a Panama csatornát figyelembe véve, mind az európai, mind az ibériai nyomtávot használhatják. Mire is döntöttek, és mit is lehet megvalósítani időben tehát a dél felé haladó szakaszokat kell fejleszteni, és nagyobb javításokra van szükség a már meglévő szakaszokon. Fent kell tartani az európai kohéziót, és Portugália számára ez nagyon fontos dolog a jelenlegi nehéz helyzetben. Végül pedig a kapcsolat a két baszk térség között, tehát a, a spanyol és a francia baszk térségek között voltak itt is problémák, de ami fontos, az az, hogy mind a két fél Hmm, javított a jelenlegi helyzeten. Végül pedig elnök úr, teljesen evidens mindenki számára, hogy hogyha az északi spanyol kikötőkből a teherszállítást Franciaország felé végezzük, nem lehet más elképzelni, mint a hálózaton való javítás. Ez minden érintett kormánynak érdeke, és a figyelmet a közeli jövőben erre kell mindenképpen fókuszálni, hogy pozitív eredményeket érjünk el, mert mind a két fél érdeke ez. Lehetővé teszi a két ország közötti kapcsolat előmozdítását. Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen Szekiónak. Most pedig áttérünk az utolsó koordinátora, Szavari úra, a 22-es projekttel kapcsolatosan, elnök úr. Jó napot kívánok, kedves kollégák! A 22-es rövidtársas projektről van szó. Remélem, hogy látják majd a diákat is. Várjunk akkor néhány pillanatot. Yeah.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 két, amely 2030 km hosszú, nyugattól kelet felé, vagy keletről nyugat felé, nagyon ö, hagyományos szakaszokat érint. A célkitűzés pedig az, hogy két szakaszt elektromossá tegyenek a ö, teljes útvonalon van egy ág, amely Dresda felé, a másik Nürnberg felé, és Linz felé megy a harmadik, aztán itt Magyarország, Ausztria, eh, Konstanza és Pireus. Ezek a főbb szakaszok, szakaszok. Jelenleg ezekkel a szakaszokkal foglalkozunk. Milyen előrelépésekre került sor ebben az évben? Itt vannak a főbb eredmények, láthatók. Vörössel azt látják, amelyet nem tudtunk megvalósítani, a zöld jelzések azt mondják, azt jelzik, amit meg tudtunk valósítani, a cseh köztársaságban eredményeket értünk el, a déli szakasz nem tudja biztosítani a 160 km per órát, mert eh, hegyi eh, térség, és eh, elsősorban teherszállítással foglalkozik, aztán ott van a Bécsi pályaudvar, amely egy fantasztikus új pályaudvar, és mindenkit nek javaslom, hogy látogassanak el a Bécsi új pályaudvarra. az osztrák-magyar monarchiából származott még ez a pályaudvar, és ez nagyon fontos pályaudvar Ausztria számára, mert lehetővé teszi a kapcsolat, kapcsolatot egészen a Balti-tengerig és a Fekete-tengerig. Tehát ezt a pályaudvart már befejezték. Magyarországot érintve szintén már nagyrészt befejezték a munkálatokat, az osztrák-magyar határon még javítani kell a helyzeten. Békés Csaba val kapcsolatosan, amely ugye nem messze van a román határtól, a munkálatok már befejezés alatt vannak, tehát még nem teljesen fejezték be, még néhány kilométert kell elvégezni a munkálatokban, és az elkövetkező hónapokban ezt meg is teszik. Romániában nagyon nagy munkálatok vannak, de ők Romániában ugye a Konstanca-Bukarest szakaszt vették prioritásként, és a ö, magyar határ felé, tehát Arad és Kotticsi szakaszt szintén elindították, de a magyar vonalon még késések vannak. A Dunán az új hidat már megépítették, de még nem avatták fel. A Vidin Kalafat hidról van szó. Összeköti ugye a két partot, egy másik pont is létezik, a russzai pont Bulgária és Románia között. Intermodálisak ezek a hidak, tehát mind személy, mind pedig teherszállításra alkalmasak. Ezek a főbb események ebben az évben, de látják vörös színnel, piros színnel azokat a térségeket, ahol nem indultak el még a munkák. Bulgária csak úgy, mint Románia a kelet-nyugati szakaszokat próbálják meg előmozdítani, Burgász felé, a Fekete-tenger felé való szakaszt úgy szintén. A bizottság nagyon jól tette, hogy ezeket az új prioritásokat integrálta. Van egy szakasz, amely Törökország felé lesz majd kialakítva. Tehát itt azt látjuk, hogy nagyon nagyok a nehézségek a déli szakaszokon, tehát itt látják az észak-déli szakaszt, Görögországban elindultak már munkálatok, ha bár nagyon nagyok a nehézségek Görögországban, de Észak-Görögországban szinte teljes mértékben leállt minden. Itt egy egynyomtávú szakaszról van szó, amely maximálisan 60 kilométerre tud, tudnak a vonatok haladni ebben a térségben. Nagyon-nagyon sok pénzbe kerülne fejleszteni ezt a szakaszt. Éppen ezért Görögország és Szófia között most már nincs is személyszállítás, viszont van mérsékelt formában bár, de teherszállítás. No, e, ezt tudtuk megvalósítani 2011 és 2012-ben. Itt látják a grafikonon azt, hogy Dresdától Konstancáig, itt zölddel látják ezt a szakaszt. A zölddel jelzett szakaszok már nagyon előre haladottak a munkálatokban, tehát látjuk, hogy kelet felé, Konstanca felé már nagy az előrelépés, Burgasz felé is van valamennyi előrelépés, tehát az a szakasz, amely Aradtól megy, tehát az, a, a román-magyar határtól egészen a görög-bolgár határig. Nehézségek vannak, tehát az észak-déli szakaszokon, Bulgária és Románia között egyfajta verseny van a Fekete-tenger térsége miatt, és mindenképpen nyitni akar mind a két ország kelet felé fontos azt is tudni, fontos lenne tudni, hogy mi lesz a törökökkel. El kell gondolkodni nagyon sürgősen erről a kérdésről. Ami az irányítást illeti, azt látjuk, hogy észak-nyugaton Németország, Ausztria és Csehország együttműködnek kétoldalú kapcsolatok szintjén is, azonban vannak nehézségek is. Jelenleg Németország szeretné a hagyományos hálózatát mindenképpen megreformálni, a, és nem pedig új szakaszokat kialakítani. A csehek és a szászok egy tanulmányt akarnak kidolgozni a prioritásokról, és Németország inkább az észak-déli szakaszokat fejleszteni, nem pedig a kelet-nyugati szakaszokat. Mm, jó kapcsolatot szeretnének, mármint vasúti kapcsolatot kialakítani Prágával, Dresdával és a és Rostokot is bevette, Hamburgot is bevette a bizottság a következő folyosóba, és Prága lesz a német kikötők hinterlandja a tervek szerint. Ami a délkeleti térséget illeti, egy irányítási platformot kell majd létrehozni, a tagállamok kérésére én elnöklöm azokat az üléseket, amelyeken a négy közlekedési miniszter vesz részt a négy tagállamból. A hagyományos vasúti társaságok is jelen vannak, a négy érintett ország infrastruktúrális vállalatai. Mi az európaiak koordináljuk ezt a munkát, a MOVE és a REGI főigazgatóságok szintén részt vesznek a munkában, a hetes koridor képviselői is részt vesznek a találkozóinkon. Miről is van szó? A találkozókon tanulmányozzuk, megvizsgáljuk a tagállamok véleményét. A platformnak két nagy funkciója van. Először is Különböző tanulmányok születtek, először is technikai jellegű tanulmányok, a hálózattal kapcsolatosan minden technikai paramétert megvizsgáltunk. Bizonyos szakaszokra intenzifikálni kell a beruházásokat. Vannak olyan szakaszok, amelyek nem kerülnének nagyon sokba, a négy közlekedési miniszter nagyon jól mm, együttműködik, a hatástanulmányok és a különböző más tanulmányok fontosak, a szociális tényezőket is figyelembe veszik, a hálózatok helyzetét, a forgalmat, a, tehát a 22-es prioritásos projekt tartoznak ezek a tényezők. Továbbá, ahol lehet, kérjük a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki terveket, és a finanszírozáshoz is járuljanak hozzá. A következő MFF is figyelembe veszi a tagállamok helyzetét, tehát integráltuk a folyosókat. Mit láttunk? Mik az eredmények? Azt látjuk, hogy a határokon átnyúló szakaszok esetében a, a nagyon nagy nehézség az például Magyarország és Románia között, ez nem a koordináció hiánya a románok és a magyarok között. Nagyon-nagyon jól működnek együtt. Melesleg Romániában, Koticsiben van egy bizottság, amely együtt működik. Nem, a probléma a Schengen. Sokszor 12 órát kell várniuk a vonatoknak, elsősorban a teherszállító vonatoknak is. A 12 óra átlag óra, tehát a Schengeni térséggel kapcsolatosak a problémák, nagyon nagy erőfeszítéseket tettek mind a két fél részéről. Beszéltem a tanulmányokról, a hatástanulmányokról, felgyorsítanám, mert az idő sürget, és megvonnám a konklúziókat. Talán egy kicsit személyes konklúziókat szeretnék elmondani. Ugye a, az, hogy válság van a közpénzek szintjén, a költségvetés szintjén is, érezhető jelentősen. Éppen ezért pragmatikusnak kell lenni, Ahelyett, hogy a nagy szakaszokra koncentrálnánk, inkább kis lépéseket kell tennünk, talán mérsékeltebb beruházásokat kell megvalósítani, de olyanokat, amelyeknek az eredménye sokkal gyorsabban jelentkezik. Aztán az interoperabilitás olyan szakaszokon, amelyek nem költséges szakaszok. Tehát ez egy első megközelítés, a pragmatizmus. És olyan tervekbe, projektekbe kell beruházni, amelyek már jól kidolgozottak. Tehát ezt is figyelembe kell venni. Három prioritást élvező tengelyt tudtunk mm, kialakítani, az interoperabilitást, aztán a szűk megvalósítása is itt Budapestről van szó elsősorban. Valószínűleg egy központi hídon lesz egy vasúti szakasz, de ez még 20 évre lesz szükség. Aztán ott van a technikai jellegű probléma, a Schengeni kapcsolatos probléma. Ez egy nagyon bonyolult kérdés, de ez egy olyan kérdés, amely az interoperabilitás fejlesztését is lehetővé teszi. Természetesen fel kell újítani a teljes vasúti flottát, úgymond. Nemrégiben utaztam egy olyan vonaton, amely 1961-ből való, és hát az interoperabilitás nem igazán megfelelő. Ahogy már mondtam, fontos a Törökország felé való nyitás, és egyáltalán a török kérdés, aztán a Balkánnal kapcsolatos kérdés. A görögök egy kicsit padhelyzetben vannak, ugye itt van egy 1030 kilométeres szakasz, és azt is látjuk, hogy minden olyan vonat, amely Görögországból indul, személyvonatról van szó, a Balkánon kell, hogy keresztül menjenek. Az egyik első prioritásunk az kell, hogy legyen, hogy a tagállamok fejleszék az infrastruktúrájukat. Itt a, nem tudom, hogy a hogy a dián is látható ez, nem? Úgy tűnik, hogy nem. A Vidin Kalafati hídról akartam mutatni egy diát. Tehát itt látják, ez az a szakasz, amely a Vidin Kalafát híd felé megy, egy, egy csodálatos tájképet látnak. Szófiától északra, a Vidin Kalafáti híthoz vezet ez az útszakasz. A két fél mindenképpen szeretné fejleszteni a teherszállítást is ezen a szakaszon. A prioritásos projekt leginkább most már a teherszállítással kapcsolatos szakaszokkal foglalkozik és én, mint koordinátor úgy gondolom, hogy nagyon fontos ezekben a vasúti szakaszokba beruházni, mert a közúti forgalmat nem annyira ismerem ezeken a szakaszokon. Nagyon nagy szükség van arra, hogy a földrajzi elemeket is figyelembe vegyük, ne csak a technikai jellegű tényezőket. Ennyit akartam elmondani, köszönöm szépen. Good. I've got five speakers at the moment. Öten kérnek szót, mindenki két percben kap szót. And then I've Mrs. Senelova, Mrs. Lichtenberger, Mr. Kramer, Mrs. Ayala. Ich möchte dem Koordinator Herrn Savary herzlich danken. Meg szeretném köszönni a koordinátornak ezt az elkötelezett munkát, melyet végez. Nem csak topográfiailag igényes és komoly feladat ez, a 22-es tengelyt um, kialakítani, hanem politikailag is nehéz. Az ember úgy gondolná, hogy az új tagállamokban a helyzet még nehezebb a finanszírozás miatt, de aztán, hogyha hallom, hogy a Csehköztársaság és Németország között milyen ellentmondások vannak, akkor bizony ideges leszek. Kérdésem pedig a konnektív Europe facility vonatkozik, hiszen e, ebbe beépítették a prioritásos tengelyeket, és azt mondta, hogy Aténtól Konstancáig, a Balkánon át, Budapesten keresztül, Prágáig, Prágán keresztül Dresdáig képítik a szakaszt, illetve Nürnbergig is, de úgy gondolom, hogy éppen ahogyan a guideline-okban is szerepel, nagyon fontos, hogy az északi tenger partjára elvezessük a nyomvonalat Dresdából Berlinig, és onnan pedig Rostokig és Hamburgig. Kérdezem, hogy hogyan építik be ebbe az egész rendszerbe a Motorways of the Seas-t, a tengerautópályáit. Azt pedig arra vagyok kíváncsi, hogy Bát Sandaunál hogyan akarják a két nyomvonal, a két tengelypáros, két sínpáros megoldást megoldani, hiszen nem fér el a két sínpár Bát Sandaunál. Ajala Sanders asszony két percben parancsoljon. Illetve nem. Köszönöm szépen. České republiky, takže vás asi nepřekvapí, že... Köszönöm, a Cseh köztársaságból jövök. Köszönöm ezt az előadást, tehát semmiképpen nem fogja meglepni, hogy a cseh köztársaság Németország kapcsolatra kérdezek rá. Több prioritásról kérdezett rám. Számunkra a kelet-nyugati tenger nagyon fontos, és amikor az európai hozzáadott értékről beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy meghaladjuk a vasfüggönyt, amely a közlekedésben még mindig fennáll azután, hogy 20 évvel, 20 évvel azután, lebontották a valós vaszfüggönyt. Ilyen módon tehát a koordinátorok szerepe nagyon fontos, és meg szeretném köszönni a munkáját. Két kérdésem van. A Csehköztársaság és Németország közötti kapcsolatról tudjuk, hogy különböző koncepciók érvényesek itt. Prága Nürnberg vagy Prága München irányban. Hogyan látja ezt? Mit preferál? Második kérdés. A Csehköztársaság Ausztria kapcsolat, a budweis linci kapcsolat. Tudom, hogy az erre vonatkozó szabályt is kidolgozták, de ez eltérő. Hogy látja ezt? Két percben parancsoljon. Köszönöm szépen. Prága és Bécs közötti, illetve Prága és B- Linz közötti szakaszra szeretnék rákérdezni. Nagyon örülök annak, hogy a Zúrer Rauerbán fontos projektje szerepel a tervek között, de nehézségekbe ütközik ez, tehát ilyen módon kérem, hogy valamit még mondjon ezzel kapcsolatban. Hiszen ez egy olyan szakasz, amely mind az áru, mind a személyforgalom számára nagyon fontos. Ez egy olyan kelet-nyugati kapcsolat, amelyet nem szabad eh, leértékelnünk. A második kérdésem pedig nem Bernre, hanem Brunóra vonatkozik, ez egy elszólás volt a Bern, Brunóra gondoltam. A TRAN szakbizottság Brunóban, Morvaországban járt, és úgy láttuk, hogy ez a projekt nem koncepcionális, és túl drága is. Megnéztük az építési munkálatokat a Brunói vasútállomáson. Ez az egyik észrevétel. Másodszorban az osztrák határon, tehát az osztrák-magyar határon, arról hallottam, hogy nehézségek merültek fel. Mit tud erről mondani, pedig hiszen ez a rész nagyon fontos volna minnyájunk számára. A három ország, tehát Csehország, Ausztria és Magyarország közötti kapcsolat számára az osztrák-magyar hatak, határ nagyon fontos szerepet játszik. Most kap Ayala Sandersot. Köszönöm szépen, elnök úr! Meg szeretném köszönni a koordinátor úrnak a bemutatóját. A koordináció valóban modellértékű lehet. A koordináció, illetve a tanulmányok, amelyeket, illetve a, a tárgyalások, amelyeket a beruházókkal, a vasút üzemeltetőkkel folytatnak le, ezek nemzeti szinten változnak, vagy pedig minden európai szinten marad meg? Azaz tehát ez a koordináció megváltozik a nemzeti tervezés szintjén, vagy megmarad európai szinten. És azt is szeretném tudni, hogy Prága és Linz között a kapcsolat, amely a 22-es PP-hez tartozik, most már lezártnak tekinthető, hiszen a PP22-es egy mercsi eh, korridorra vált, és kérdezem, hogy miért vajon? nincsen utasforgalom Németország és az cseh köztársaság között, csak ezért akarnak csak árut forgalmazni? Köszönöm. Köszönöm, én is köszönöm a beszámolóját. Csodálkozom a cseheken. Öt nagy projekt van. Akarják a Nürnberg Prágát, akarják a Dresda Bécsi szakaszt, az Elba átkelést, az Bén Bruno Krakói autópályát, akarják, és Brünnben még a vasút ott állomást is át akarják építeni. Azt gondolom, hogy a cseh köztársaságnak is fontos, hogy prioritásokat fogalmazzon meg. A társfinanszírozás nélkül semmi se fog történni, tehát 2100-ig nem akarunk projekteket finanszírozni, hanem világosan megvalósítható projekteket akarunk. Németországban hevesen kritizálom azt, hogy a Nürnberg-Prága kapcsolat nem rendelkezik prioritással, hiszen a vasfüggöny osztotta meg az, or- az két országot, de akkor ezt a realitás érzéket a csehektől is kérném. Aztán a Brüni pályaudvar tekintetében kérdezem Szavari út urat. Stuttgart 21-nek hívták azt a, hívják azt a vasútállomás projektet, amelyre azt mondják, hogy nem kerül európai pénzbe, hogy áll ez Brünnben? Megmagyarázta nekik, hogy európai pénzből nem lehet ezt végrehajtani? És mondja meg, legyen szívős, hogy ö, mi volt a brünniek reakciója. Ami pedig a Dunahidat illeti, ez egy kombi híd kell, hogy legyen, de gondoltak-e a kerékpár közlekedésre, hiszen a Duna mellett, illetve a vasfüggöny helyén a kerékpárosok járnak, eh, és a gyalogosok is elférnek-e majd a hídon. Köszönöm szépen! kerékpárokat külön az önkedvéért emelegették. Kérem, hogy válaszoljon a kérdésekre. Monsieur Kun. Igen, Kun úr. Nem szeretném, hogy úgy értelmezni a német cseh helyzetet, mint, mint valami ellentmondást. Ugye mindenkinek megvan a saját logikája. A németek inkább a berlini tengelyt és Münchent tekintik prioritásnak, és nem akarnak új infrastruktúrákba finanszírozni. Amikor azt mondom, hogy a németek, akkor a szövetségi kormányról beszélek. Ugye a szászok szeretnék megerősíteni Prága és Dresdai szakaszokat. Száz országban azt mondták, hogy egy tanulmányt akarnak elkészíteni, de a szövetségi kormány nem akar pénzt adni ehhez a csehek részben azt mondták, hogy finanszírozzák részben ezt a tanulmányt, mert egy elég költséges tanulmányról van szó, és ugye azt mondtuk a német szövetségi kormánynak, hogy ha nem is finanszírozza ezt a tanulmányt, fogadja el, hát ez egy nagyon fontos tanulmány, tehát száz, ország, az Európai Unió és Csehország vesznek részt a finanszírozásban, és az Európai Unió mindenképpen elő akarja mozdítani ezt a helyzetet. Aztán továbbá. Ugye azt mondjuk sokszor, hogy most semmit nem akarunk elindítani, mert majd lesz a TGV a jövőben. Én pedig azt mondom, és azt remélem, hogy ha mérsékelt szintű szakaszokat, de mindenképpen ki fogunk fejleszteni újabb szakaszokat. Kramer úr nagyon jól tudja, hogy itt milyen szakaszokról van szó, ami pedig a Linz, Prága szakaszt illeti. Itt elég egyszerű a helyzet, a két tagállam megegyezett abban, hogy ez egy jó szakasz lenne, de nagyon költséges. A 22-es program keretében megvalósítani, éppen ezért kivettük a folyosóból nem azért, mert nem érdekel bennünket, hanem a két tagállam azt mondta, hogy elég rendszeres lehet a, az utasforgalom, jelenleg 70 km per óra a sebessége, ezt 80 km per órára lehet felvinni, növelni. Tehát itt egy konszenzusról van szó a két tagállam, a két kormány között. Nem kell itt polemizálni, vitát indítani, ami pedig az osztrák stratégiát illeti. Lichtenberg asszony ön ezt ismeri. A Bécsi pályaudvarhoz kapcsolódik ez a stratégia, ugyanis a Bécsi pályaudvart akarják az észak-dél kelet-nyugati csomóponttá kialakítani. A nemzeti hatóságaik is ezt akarják előmozdítani. Ugye el lehet menni Grác felé, Kóperig, Triest felé, tehát itt van kijárat az Adriai tengerre, Grác, Kóper. Ez az osztrák stratégia, amely a Bécsi pályaudvart tekinti egy központi csomópontnak. Ami a koordinációs platformot illeti. Ugye azt mondtam, hogy ez egy, egy elég ö, szerény dolog, de működik. 30-40 ember szokott részt venni, rendszeresen találkozunk, és azt hiszem, hogy egyre szorosabbra fogták a tagállamok a párbeszédet, és a határokon átnyúló szakaszokban való beruházásokról nagyon sokat beszélünk. Ez nagyon gazdagító folyamat számunkra is. Ugye itt a beruházási bank, a MOVE főigazgatóság és a közlekedési fő, fő és a regi főigazgatóság vesznek részt ebben a munkában. Tehát itt nem csak a tagállamok munkáját kell koordinálni, hanem koordinálni kell a mi elképzeléseinket is. Ez most már tehát megvan, létezik, és hogyha egy tagállamnak problémája van, válaszolni kell a problémákra, ezért vesz részt ebben a munkában a, az innováció, beruházási bank is. A közlekedési politikára lehet a kohéziós alapokból pénzösszegeket szánni, és a régió főigazgatósággal együtt végezzük ezt a munkát a támogatás szintjén Persze oda kell figyelni a kiírt pályázatokra is, és az administratív és technikai kapacitásokra. Minden országban ez nincs meg. Ami a Dunán átívelő hidat illeti, Kramer úr, ugye itt van, látja a dián a helyzetet, ott van, lehet, hogy még kaotikus a helyzet, de ott van a kerékpárút, meg lesz, meg lesz a kerékpárút mellesleg önről is el lehetne nevezni, mert annyira harcolt ezért mindazok, akik sportolni akarnak, megtehetik. Ennyit akartam elmondani, kedves kollégák, a 22-es prioritásos programról. Ja, a, a Brüni pályaudvar nincs, nem tartozik ehhez a projekthez, ugyanis a cseh hatóságok soha nem beszéltek nekünk erről a projektről, soha nem kérték a koordinátoroktól az európai hitelezést, tehát a bécsi pályaudvart is mellesleg nagyon kismértékben finanszírozta az Unió. A Brünnói pályaudvarak kapcsolatosan nem kértek semmit. A Drezai és a Nürnbergi két kapcsolattal vannak problémáik. Tehát e két témában keresnek meg mindössze. Köszönjük szépen, Zsíl. Ezzel lezárjuk az öt koordinátorok meghallgatását. Megköszönöm mind az ötöjüknek azt a munkát, amelyet végeztek, megköszönöm nekik az előadásokat, köszönöm a képviselőtársaimnak is, hogy meghallgatták ezt az előadást, és ezzel az utolsó napirendi pontra térünk rá, és elé, elnézést kérek Roberts Cillétől. A legjobb erőfeszítésünk ellenére 30 perces késésben vagyunk. El kell ismernem, hogy hibáztam, közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás kötése az EU és Moldovai Köztársaság között. Köszönöm szépen. A Moldav köztársasággal írtuk alá ezt a megállapodást, és az EU külföldi légi politikájával függ ez össze. Ez a légi szolgáltatásokra vonatkozó bilaterális előírásoknak felel meg, amelyek az EU-s Moldova közti kapcsolatokat szabályozzák, és fokozatos piac megnyitást irányoz elő kölcsönösségi alapon. Így Moldovat bevonhatjuk a közös légtérbe, és vonatkoznak majd rájuk is a biztonsági szabályok. Moldova harmonizálja az EU szabályokkal a jogszabályát, és a fogyasztóvédelem vagy a környezetvédelem területén is megfelel az EU előírásainak. Minden szabály kölcsönösségi alapon nyugszik, és ez azt jelenti, hogy sem az ár, sem a utak tekintetében nem lesz korlátozás az EU-ba való repülés tekintetében, és eh, persze az EU szállítói se ütköznek majd nehézségbe. Jelenleg 11 tagállamból mennek repülőgépek a Moldáv köztársaságba, és ez a megállapodás további lehetőségeket nyit majd meg mindkét fél számára. Jelentésem arra tesz javaslatot, hogy a Transzakbizottság fogadja el ezt a megállapodást. Máskülönben a jogi és a, az eljárási nehézségek miatt meg kell, meg, megakad az egyetértési eljárás a parlamenten belül, de ez azért van, mert a tanács új szabályozásokat fogadott el, és ezt nem egyeztette. Norvégiával, Izraellel és az USA-val való légiközlekedési megállapodásokban is ilyen hibák merültek fel. Ilyen módon a bizottság a tanács ellen fordult, és a parlament támogatólag fejtett ki véleményt. Én ugyanakkor úgy gondolom, hogy jelenleg, tehát a moldáv megállapodás esetében talán még tovább tarthat az eljárás. Minnyájunknak meg kell várnunk az Európai Bíróság döntését, vagy pedig eh, megvárhatjuk, hogy a parlament rá bólint a megállapodásra. Mindenképpen óvatosan kell eljárnunk a moldáv megállapodás tekintetében, ugyanakkor a megállapodás aláírása óta a megállapodás joghatályos. Szóval akkor minden megakadt, jól értem? Tehát arra teszel javaslatot, hogy még várjuk meg a bíróság ítéletét, és utána járjunk el. Köszönöm szépen. Elnök úr, Marinescu képviselőt képviselem itt most, aki a román választási harcban veszi ki a részét, és Marinescu kollégám nevében jelentem be, illetve mondom el az ő véleményét. A megállapodás előirányozza a piac megnyitását, fokozatos megnyitását a szabályok és a kapacitások tekintetében, mégpedig kölcsönösségi alapon. Új Kúnúr, Kúnúr, mondja az elnök Kúnúr, legyen oly kedves. Bármennyire is nagyra értékelem, amit most csinál, nem hiszem, hogy most mindent fel kell, meg kell ismételnie ami, abból, amit Zila úr mondott. Tehát a konklúzió az, hogy támogatjuk. And, <coughs> and so uh, I think it is, is necessary as a functional airspace block. Egy szóval nagyon fontos, hogy uh, a funkcionális uh, légtér működjön. Köszönöm szépen, Kúnor Meissner asszony. azt hittem, hogy elfeledkezett a Single European Sky-ról. Mi is egyetértünk egyébként a megállapodással. Azt gondolom, hogy célra vezető a szomszédság politikát kiterjeszteni Kramer úr. Éva Lichtenberger az árnyék jelentéstőmünk el kellett mennie. Nem tartok hosszú beszédet, mi is egyetértünk. Burger úr, remélem, hogy ön is hasonlóan gondolkozik, nem fog hosszú beszédet tartani, valóban elnök úr, valóban. Igen, mindössze szeretnék köszönetet mondani Zile úrnak a jelentését. Ez a megállapodás nagyon fontos, abban az értelemben, hogy lehetővé teszi azt, hogy ki ki, a mi munkánkat ezzel a parlamenti munkával. Ahogy Zille úr is elmondta, ez azt is jelenti, hogy a a légi szolgáltatásban a liberalizáláshoz való hozzáférést, a piachoz való hozzáférést lehet biztosítani, de természetesen a biztonság, a környezetvédelem alapvető feltételek. Értjük azt, hogy mi is a jelentéstevő szándéka, hogy a parlament jóváhagyását adja a megállapodás mellett támogatjuk az Európai Parlament munkáját a tanács ellenében is, azonban itt nem a megállapodás tartalmával van probléma, hanem itt intézményes problémáról van szó. Meg vagyunk győződve arról, hogy a tanács határozata, amely a tanács és a tagállamok kormány képviselői határozata, és ő, ők írják alá a megállapodást, de mindez ellentmond a szerződésnek. A tanács ugye jóvá hagyja a, az aláírását a megállapodásnak, éppen ezért e, az Európai Bírósághoz fordultunk, hogy az intézményes problémákat oldják meg. Elnök úr, köszönöm. Robert. Köszönöm szépen a kollégák támogatását, és köszönöm, hogy mindenki ilyen koproduktív volt. Köszönöm szépen. Az egyebek alatt nincsen semmi megjegyzésem, csupán azt szeretném mondani, hogy december 3-án Brüsszelben három órakor tartjuk a következő ülésünket, és köszönöm a tolmácsoknak a munkát, a tolmácsok is köszönik, hogy hallgatták őket, akár csak a weben is, az ülést berekeztem.